Hello to everybody, good morning. Jó napot kívánok mindenkinek, jó reggelt, jó reggelt. Buongiorno a tutti e a tutte, soprattutto a tutti. Minden kedves vendégünknek jó reggelt kívánok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én mondhatom el ma a bevezető szavakat a konferencián előtt. Megköszönöm az összes képviselőnek, vendégnek, újságírónak, hogy ellátogattak ide a mai konferenciára. Néhány szóval szeretném fölvázolni, hogy mi is a mai konferencia, a mai esemény célja. Néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy megrendezzük ezt a mai eseményt, mégpedig kettős céllal. Egyrészt Egyfajta mérleget szeretnénk vonni, azzal kapcsolatban, hogy hogy is viselkednek az európai parlamentek, vajon megvalósultak-e, gyakorlatban áttevődtek-e a különböző európai irányelvek a nemek közötti egyenlőség témájában, illetve van egy másik témánk is, másik célunk is, összehasonlítjuk az európai intézményeket, a nemzeti parlamenteket, illetve az európai polgárok helyzetét. Bár a parlamentek, illetve az európai intézmények sokat dolgoznak, nagyon komoly joganyagot készítenek, de előfordulhat, hogy az európai polgárok nem érzik úgy, hogy részesei ennek a folyamatnak, nincsenek megfelelően tájékoztatva. Ezért éreztük úgy, hogy mindenképpen a európai polgárok felé kell fordulnunk, közelíteni kell az intézményeket a polgárok felé, tájékoztatni kell őket, a lehető legjobban, leghatékonyabban. Jó lenne, hogyha tudatos résztvevői lennének ennek a folyamatnak, és hogyha pontosan tudnák, hogy mik is a jogaik. Én elnöke vagyok a diverzitás és, az e- nemek közötti egyen, e- és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó munkacsoportnak. Aztán az Európai Parlament két alelnöke is elérkezik ma ide, hogy ebben a témában felszólaljanak. És a Nőjogi Bizottság is képviselteti magát Gustafsson elnök úron keresztül az ő személyében ő, itt, a, ő ül itt a bal oldalomon. kitűnő elnöke ő a Női Jogi Bizottságnak, úgyhogy már előre is köszönetet mondok neki, és köszönet mindazoknak, akik szabaddá tették magukat, és akik lehetővé tették, hogy létrejöjjön az a dokumentáció, amit a terem végében megtalálhatnak. Aki még nem látta, azt kérem, hogy keresse meg. Itt van Jolna Leusz is, a kommunikációs főigazgatóság elnöke, illetve itt van Ricardo Ribeira és a tematikus politikákkal foglalkozó főigazgatóságtól. Külön köszönet Francesca Ratti asszonynak, a főtitkár helyettesnek, Yves Kittennek, a DG Personaltől, illetve a fordítási főigazgatásoknak is köszönet. Továbbá szeretném még azt közölni, hogy webstreaming van, tehát interneten is elérhető ez a mai ülés. A mai ülésen hozzászólhatnak az európai parlamenti képviselők, a nemzeti parlamenti képviselői pedig kaptak névkártyákat, e- ezt kell, ezt kell felmutatni. Azt hiszem, hogy mindenkinek megvan ez a névkártya, ezt kell idehozni az elnöki ö, emelvényhez, helyesbítem magam, tehát ezt kell idehozni, hogyha hozzá kívánnak szólni. Most egy levelet szeretnék felolvasni, amelyet az Európai Parlament elnöke Martin Schulz küldött nekünk. Tisztelt elnökök, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kérem, bocsássák meg, hogy nem lehetek ma itt ezen nagyon fontos eseményen. De az európai parlamenti elnöki teendőim miatt hivatalos látogatáson egy tagállamban tartózkodom. Néhány üdvözlő szót azért szeretném volna elküldeni önöknek két oknál fogva. Először is szeretnék személyes köszönetet kifizet, ki, eh, személyes köszönetemet kifejezni a eh, Nőjogi Bizottságnak, illetve a diverzitással és egyenlőséggel foglalkozó munkacsoportnak, hogy létrehozták ezt a kezdeményezést. Politikai és igazgatási szinten is nagyon fontosnak tartom a nők és férfiak egyenlőségét. Az európai szerződés megállapítja a nők és a férfiak egyenlőségét, illetve az Európai Unió egyik fő célkitűzéseként jelöli ezt meg. Az Európai Parlament mindent megtesz azért, hogy ez a célkitűzés megvalósuljon. Nők a politikában című jelentést idén márciusban forgattuk el, és ez nagyon fontos lépés volt a jó irányba. Most azonban az a dolgunk, hogy erőfeszítéseinket arra koncentráljuk, hogy egyfajta kompromisszumot sikerüljön elérni a plenárison, a tisztelt házban. Ezzel kapcsolatban nagyon ambiciózus terveink vannak nem csupán a közintézmények privilégiuma a nők és férfiak közötti egyenlőség. Politikusként az a dolgunk, hogy a magánszférában is elterjesszük ezt a gondolatot, ott is e- ezt, szabjuk meg célként. Az Európai Parlament rövidesen vendégül fogja látni, rövidesen fogadni fogja bizottság javaslatát a tőzsdén jegyzett vállalatok eseti, vagy tőzsdei jegyzett vállalatoknál a női egyenlóság témájában. Nagyon fontos tehát, hogy az egész Európai Unió vállalataiban, vállalkozásaiban, cégeiben, az igazgató tanácsban legyen, legyen, jelen legyenek a nők. Fontos tehát, hogy az Európai Parlament példát mutasson. Ami a nők helyzetét illeti az európai intézményekben, itt az, az, a politikai pártoknak nagyon fontos a szerepe, európai szinten és illetve tagállami szinten. És az Európai Parlament jelenlegi belső szabályai előírják, hogy a hogy az elnökök, az alelnökök, illetve a, bizottsági elnökök, a kvesztorok, a politikai pártok, tehát a frakciók javaslat alapján kerül, kerüljenek megválasztásra. Ezen a téren nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy megvalósuljon a férfiak és nők közötti egyenlőség. Még a parlament főtitkárságában, vagy titkárságában ez nem valósult meg teljes mértékben az Európai Parlament elnökségében a egyenlőségért felelős alelnök támogatta ezt a célkitűzést, és mindent megteszünk azért, hogy a főtitkárságon belül megvalósuljon az egyenlőség. 2009-ben egy nemi egyenlőségért és diverzitásért felelős programot, illetve egy ezzel foglalkozó programot fogadtunk el, Megpróbáljuk azt tehát elérni, hogy megvalósuljon ez az egyenlőség. Az igazgatóink egy negyede és a főigazgatók egy harmada nő az Európai Parlamenten belül, tehát úgy gondoljuk, hogy a magas vezetők között és a középvezetők között is meg el kell érni azt, hogy minél több legyen a nők aránya. Próbáljuk ezt javítani még a mostani törvényzeti cikluson belül. Nagyon fontosnak tartjuk továbbá a bevált gyakorlatok elterjesztését és a konstans vitát és beszélgetést ezen témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, üdvözlettel Mártin Schulz. Schulz úr levele után Gustafsson úrnak adom át a szót. Tessék, Gustafsson úr, mint említettem, Gustafsson úr a Női Jogi Bizottság elnöke az Európai Parlamenten belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Angelili asszony. Először is mindenkinek jó reggelt kívánok. Angelili asszony és más alelnökök, akik itt, itt vannak, és az Európai Parlament képviselőit üdvözlöm. Minden nemzeti parlamentből érkezett tisztelt képviselő urat és hölgyet köszöntök, jó reggelt kívánok. Örülök, hogy ilyen nagy számban jelentünk meg, Köszönöm, hogy időt szántak erre a mai ülésre. Örömmel tölt el. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy Angelili asszony mellett ülhetek, és társ elnökként vezethetem ezt a konferenciát. Nagyon szépen köszönöm, hiszen önök kezdeményezték, tisztelt Angelili asszony, ezt a konferenciát. Első alkalommal tartunk ilyen közös konferenciát. Tehát a magas rangú egyenjogósági munkacsoport először tart rendezvényt a Nőjogi Bizottsággal az Európai Parlamentben. Ez a konferencia nagyszerű lehetőség mindannyiunk számára. Itt eszmét cserélhetünk, elmondhatjuk tapasztalatainkat, álláspontunkat, beszélhetünk a bevált gyakorlatokról a különböző területeken. Először is a válság idején azt hiszem nagyon fontos ez az eljárás, hiszen mindenütt, minden európai államban, minden EU tagállamban láthatjuk azt, hogy a válság következményei, hát igenis sok meglepetést tartogatnak. Nagyon sokszor nők munkahelyüket elvesztik, hiszen a megszorító intézkedések sokszor a nőket is érinthetik, és amikor megszorításokról van szó a szociális államban, akkor azt várják el, hogy a nők ö, álljanak helyet, és ö, ezeket a hiányosságokat ö, segítsenek ö, megoldani. Például vegyék ki erőteljesebben részüket az ápolásban. Azt hiszem, a nőket sokkal jobban sújtja a szociális ö, területen a válság. Sokszor beszélünk a technikai, gazdasági jellegű válságról, sokszor elfelejtjük, hogy emberek vagyunk, minket emberként érintenek ezek a kérdés, kérdések. Sok témát fogok, fogok ma megtárgyalni, azt hiszem, hogy nem kell felolvasnom a programot, de ha megengedik, egy dolgot kiemelnék. Ma délután egy nagyon fontos jelentésről fogunk beszélni. Pétikénén asszony jelentését vesszük majd elő, amely a nők szerepének megőrisítése a politikai döntéshozatalban címet viseli. Ez egy nagyon fontos jelentés. Az Európai Parlamentben nagy egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen elő kellene segíteni a nők helyzetét, szerepét a politikai döntéshozatalban. Kénen asszony maga fogja bemutatni ezt a jelentést ma délután. De egy pontot már most szeretnék kiemelni, mert más okokból kifolyólag nagyon fontos az, hogy a nők magas döntéshozatali pozíciókban is szerepet kaphassanak. Azt gondolom, hogy az ember sokat mérgelődhet, én jártam így, amikor nem régiben az Európai Központi Bank elnökségi tagjainak kiválasztásakor Egyetlen egy nő jelölt nem volt. Ez felháborító. Most ne, ne hitessék már el velem, hogy nem volt egyetlen egy kompetens nő, hát azért ezt nem hiszem el. Nézzünk utána. Az én bizottságomban, a FEM bizottságban minket nagyon is érdekel az, hogy hogyan lehet a nemzeti parlamentekkel megerősíteni a kapcsolatunkat, hogy lehet velük eszmét cserélni. Erre több lehetőség van. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a következő találkozónál a német parlament részéről is elkezdnek vendégek, az ottani szakos, ö, utáni szakbizottság részéről. Örülök annak, mert nagyon fontos az, hogy ezeket a beszélgetéseket egymás között is folytassuk, a mi bizottságunkat nagyon is foglalkoztatja az, hogy hogyan lehet még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel. A következőt mondanám zárásképpen, felszeretném hívni a figyelmüket arra, hogy a termen kívül az európai nemek közötti egyenjogúsággal foglalkozó intézet, a European Gender Institute standokkal áll az önök rendelkezésére, arra bátorítanám önöket, hogy keressék fel az Európai Nemek Egyenjogúságával foglalkozó intézet standját. Nagyon sok kutatási projektről van szó, sok tények, tényel, adattal foglalkoznak. Néha az embernek az a benyomása, hogy a helyzet egy kicsit fordított, de nem mindig vannak meg a tudományos alapjaink. Az Európai nemek között egyenjogossági intézetnek megvannak ezek a kutatási adatai. Most engedjék meg, hogy nagyon is sikeres, szép napot kívánjak magunknak. Szerintem nagyon fontos, hogy itt vagyunk, és köszönöm szépen mindenkinek, aki időt szentelt erre a mai napra. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig Egy rövid keretben felvázolnám azt, hogy hogyan fogunk dolgozni, mi is a az Európai Parlament dolgozóinak a helyzete munkaügyi szempontból, illetve karrier szempontból. Ez azért, azért is fontos, mert erre utalt az Európai Parlament elnöke levelében. Hát fontos azért is, mert az európai intézményeknek példát kell mutatnia. Kínos lenne egy parlamentnek, főleg az európai parlamentnek, hogyha iránymutatásokat, politikai iránymutatásokat fogalmazna meg, normákat, szabályokat, és aztán ezeket saját magára nem alkalmazná. Tehát nem lehet olyasmit számon kérni a tagállamokon, amit az Európai Parlament nem tart be maga is. A személyzeti főigazgatóság nagyon érdekes munkát és fontos munkát végzatban. Néhány adatot szeretnék most elmondani, hogy kicsit jobban lássák, miről is van szó. Az Európai Parlament teljes a munkatársainak összességéből 41 százalék férfi, nők pedig 59 százalékban vannak jelen. Tehát az Európai Parlament alkalmazottai között a nők többségben vannak. Aztán érdekes az is, hogy karrier szempontból hogyan állunk. kétféle karrier lehetőség van az Európai Parlamenten belül, az AD ö, posztok, ezek a magasabb rangú beosztások. Itt 51%-ban vannak jelen a nők, és 49%-ban a férfiak. Tehát úgy tűnik, hogy a magasabb beosztásokban a nők még mindig többségben vannak. De aztán ezt majd közelebbről is meg fogjuk vizsgálni. Aztán érdekes adat az is, hogy mi a helyzet az asszisztensekkel, akik ugye alacsonyabb rangú beosztásban dolgoznak ki. 58%-ban vannak jelen itt a nők, és a maradék százalékban férfiak. 42 százalékban. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb beosztásokban, tehát az Európai Parlamentben a nők többségben vannak az alkalmazottak között, de leginkább leginkább a középső, illetve alacsonyabb beosztásokban vannak jelen. A magasabb beosztásokban ugyan többségben vannak a nők, de csak egy bizonyos szintig. Tehát az igazi vezető beosztásokban az AD 8-tól fölfelé már nem igaz ez. Az AD 8-tól fölfelé, tehát AD9-től kezdve, eh, ahol már az osztályvezetőkről beszélhetünk, ott többen vannak a férfiak az Európai Parlamenten belül. Nézzük meg még részletesebben a helyzetet. Az osztályvezetők közül 75%-ban vannak jelen a férfiak, és 25%-ban a nők. Ha most megnézzük az igazgatók, a hely, igazgatók helyzetet, ott kicsit jobb a helyzet, de ott 67%-ban vannak jelen a férfiak, és 33%-ban a nők. Ha nézzük a főigazgatók helyzetét, ott 7 férfi van, és 4 nő. Tehát 73% férfi, 63% férfi és 37% nő az arány. Pontosítanám, hogy ezek az adatok nagyon komoly javulást jelentenek, tehát az elmúlt öt évben sokat javult a helyzet. Az Európai Parlament elnöke is írta levelében, hogy 2006 óta nagyon odafigyel erre a parlament, és az Európai Parlament elnöksége különös tekintettel odafigyel erre a kérdésre, tehát, hogy a nőket a megfelelő beosztásba helyezzék. Az elmúlt években először fordult az elő, hogy nő lett, a főtitkár helyettes Francesca Rattiról van szó. Ez az első alkalom az, EU, az Európai Parlament történetében, hogy az Európai Parlament igazgatásában valaki, egy nő ilyen magas pozíciót lát el. Ez is mutatja azt, hogy bár a nők többségben vannak az alkalmazottak között, de leginkább a középső és alacsonyabb beosztás sokat foglalják el. és minél hosszabb valakinek a karrierje, annál jobb, inkább látható, hogy férfiak vannak a vezető beosztásokban. Mivel is lehet ezt magyarázni? Tényleg. Hogyan lehet azt magyarázni, hogy a nők számára kisé zárva vannak a vezető beosztások? A legtöbb nő nem is próbálja meg azt elérni, hogy magasabb beosztásba jusson. Tehát nincs meg ez az igény a nők részéről. Miért is van ez így? Az Európai Parlamenten belül a nők leginkább azért nem kérnek magasabb beosztást, mert nagyon nehéz összeegyeztetni, összeegyeztetni a munkát és a család életet. Még egy ilyen környezetben is, ahol számos lehetőség nyitott a nők számára, ahol nagyon komoly garanciákat élvezhetnek a nők, ami ugye nem igaz feltétlenül általánosságban Európa szerte, ahol, vannak, ahol van vállalati bölcső, de óvoda, tehát gyerekellátó intézmények, ahhoz lehetőség van a szülői szabadságra, vagy anyasági szabadságra, még itt is van egy bizonyos határ, az úgynevezett üvegtető, amelyen túl nem, nem tudnak tovább lépni a nők, ezt a határt elérvén a nők nem érzik úgy, hogy összeegyeztethető a családi élet és a munka. A megkérdezett nők 60%-a úgy válaszolt, hogy nem szeretnének magasabb beosztásba kerülni, mert nagyon nehéz ügyeztetni a munkát a családi élettel. Nyilván nagyon sokféle személyes helyzetet el tudunk képzelni, lehet, hogy gyereke van az illető nőnek, van, elképzelhető, hogy valaki ö, fogyatékkal él, vagy idős van a ö, háztartásban, vagy egy szülős háztartásról beszélhetünk, ahol a nő, a kenyérkereső. Ez mind elképzelhető. Elmondhatjuk tehát, hogy még egy ilyen munkakörnyezetben is, mint az Európai Parlament, a legfőbb korlátja a munka karrierbeli előrehaladásnak a család és a munka összeegyeztése. A tagállamokban a nemzeti parlamenteknek bizonyára van ehhez kapcsolatos, vagy ezzel, ehhez hasonló stratégiája, tehát olyan stratégiája a nők bevonására, mint itt az Európai Parlamentben. Feltettük ezt a kérdést, és arra jutottunk, hogy csupán négy olyan parlament van Európában, ahol, vannak, ahol van hasonló ö, program a parlamenten belül a nők számára. Csak Hollandia, Németország, Magyarország és ö, ö, Svédország és Finnország rendelkezik ilyen programmal, ilyen stratégiával a női parlamenti alkalmazottak számára. Azt hiszem, hogy ez egy eléggé nyugtalanító, nyugtalanító adat. 27 tagállam van, de csak 4 tagállam parlamentje gondolt arra, hogy ilyen külön programokat kell kialakítani a nők számára. Ez egy nagyon negatív adat véleményem szerint. Miért van ez így? Hogyha a parlamentek, tehát azok, akik a jogszabályokat alkotják, akik a szabályokat diktálják, nem mutatnak jó példát, nem járnak elő jó példával, akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen gazdasági válságban a vállalatok, a vállalkozások, vagy általában a magánszféra megpróbál majd kibújni ezen szabályok alól, tehát nem fognak semmit tenni annak érdekében, hogy nők össze tudják egyeztetni a munkát a család életet, tehát nem fogják favorizálni a nőket általánosságban. Ezért mondja azt az Európai Parlament elnöke, hogy az intézményeknek az a kötelessége, hogy jó példával járjanak elő, különben sokkal nehezebb szabályokat megvalósítani. Tehát, hogyha egy parlament, a jogszabályalkotó maga sem tudja megoldani azt, hogy a szabályainak eleget tegyen, akkor hogyan várhatjuk el ezt másoktól? Nos, el kell tudnunk magyarázni azt mindenkinek, a magánszférának is, hogy Miért kell a nőket helyzetbe hozni, hogy magasabb beosztásokat is el tudjanak látni? Miért különbözik a nők helyzet a férfiakétól? Néhány adatot már megosztottam önökkel, és tegnap egy workshopot tartottunk az újságírókkal, most az európai intézményekről szeretnék még néhány adatot elmondani önöknek. A képviselőkről, tehát a választott képviselőkről szeretnék most beszélni, illetve az európai intézmények dolgozóiról. Miért fontos ez? Azt hiszem, hogy az adatok nagyon jó adatok segítségével nagyon jó képet alkothatunk a valóságról. Nézzük az Európai Bizottság helyzetét. 12 elnöke volt eddig az Európai Bizottságnak, de közülük egyik sem volt nő. Gustafsson úr tegnap is említette, hogy az Európai Központi Bankon belül egyetlen nő sincsen. Tegnap az egyik kollégám viccesen megjegyezte, vitesen küldött egy e-mailt, a képen, egy képet küldött, ezen a képen az EKB igazgató tanácsa van, és az a vicces a képen, hogy csak férfiak vannak rajta. Azt hiszem, hogy ezek az adatok számítanak, ezek a képek számítanak. Az Európai Parlamentnek 29 elnöke volt eddig, de ezek közül csak kettő volt nő. Tehát csak két női elnöke volt az Európai Parlamentnek, Nikol Fonten és Simon Weil. Tehát 29-ből kettő. Kiszámíthatják az arányt, hogyha gondolják. Nézzük az Európai Parlamentet. 1979-től 1979-ben történt ugyanis először az első közvetlen választás, akkor 79-ben a képviselők 17%-a volt nő. 79-ben. 30 évvel később, tehát 2009-ben a nők már 34%-ban voltak jelen a parlamentben. Tehát 30 év alatt duplázódott meg a női képviselők aránya az Európai Parlamentben. Egyébként ez azt hiszem, hogy igazi megelégedésünk lehet, mert a 27 tagállamban, a nemzeti parlamentekben átlagosan a nők aránya 25 százalék. Tehát, ha megnézzük, hogy hogy a nők hány százalékban vannak jelen csúcspozíciókban, tehát az európai kormányokban miniszterként, akkor ez már nem 25 százalék, az európai átlag nem 25 százalék, hanem 23 százalék. Hát azt hiszem, hogy el kéne gondolkozni ezeken a számadatokon, Nagyon nehéz így tárgyalni a vállalatokkal, a civil társadalommal, nagyon nehéz így célokat megszabni a egyenlőség témájában, amikor még maguk, a nemzeti parlamentek és a kormányok is eléggé le vannak maradva. Az Európai Parlament elnöke azt írta a levelében, bár ez talán nem volt világos, ahogy felolvastam, tehát az Európai Parlamentről beszélvén azt írta, hogy az Európai Parlament szakbizottságainak elnöki és alelnökei, elnökeit és alelnökeit a frakciók választják ki. És aztán a szakbizottságon belül történik meg a szavazás. Tehát a frakciók a jelen törvénykezési ciklusban. Nagyon komolyan vették a női egyenlőséget. Az előző a törvénykezési ciklus elején heten voltak, hatan voltak az Európai Parlament női alelnökei, aztán két és fél év után átrendeződés van mindig a parlamentben, és a hat alelnök, női alelnök helyett három alelnök van most már csupán, tehát a 14 parlamenti alelnök közül csak három nő. Aztán nézzük a szakbizottsági elnököket. 22 szakbizottságunk van, illetve alapbizottságunk. 2009-ben 10 női elnök volt, és 2012-ben már csak 8. Tehát ilyen szempontból is visszalépés történt. Folytathatnám még sokáig a sort. Még számos adattal szolgálhatnék, de azt hiszem, hogy most már kellően részletes képet vázoltam föl kritikus ponthoz érkeztünk. És az elmúlt hetekben ismételten gorcső alá került ez a kérdés, hiszen a bizottság készít egy javaslatot a tőzsdéjegyzett vállalatok női alkalmazottjairól. A bizottság nem régiben közreadott egy adatot. Az igazgató tanácsban általában 10 százalék, vagy 10-13 százalék a nők aránya. Reding biztos asszony vitát nyitott, közvitát nyitott ezzel kapcsolatban. nem amellett tette le a voksát, hogy kötelező női kvótákat kell bevezetni, hanem önkéntes alapon azt kérte az európai vállalatokat, hogy vegyenek részt ebben az egyenlőségi folyamatban. Tehát önkéntes folyamatról van szó. Az eredmény azonban nem volt megfelelő az elvárásoknak, voltak olyan vállalatok, amelyek válaszoltak Redding asszony felhívására, de csak 24 ilyen tőzsdéjegyzett vállalat volt, 24 összesen, hát ez semmit, csepp a tengerben. Nos, e, amikor Redding asszony elindította ezt a konzultációs folyamatot, és ezt egyébként májusban zárták le, tehát akkor úgy döntötte, hogy meg kell kérdezni a vállalatok női dolgozóit is, és egy törvényalkotási javaslattal, tehát egy, egy irányelv javaslattal fog előállni a női kvótákról. Ekkor egy blokkoló kisebbség jött létre a tanácsban, Redding azt mondja, egyébként ezen a ponton semmilyen dokumentumot nem készített elő, csupán szándékáról tett nyilatkozatot, hogy egy irányelvet fog kidolgozni, de ezzel kapcsolatban semmilyen aggodalomra okot adó anyag nincsen, ami miatt fájhat a tagállamok feje. Tehát csupán egy irányelvről hipotizált, de már is létrejött a blokkoló többség. Szerencsére azonban már van 12 olyan tagállam, ahol léteznek erre vonatkozó jogszabályok, és ők képviselik azt, hogy eh, ők jelentik, eh, ők jelentik a remény sugarat, tehát ők mutatják eh, meg azt az utat, hogy hogyan is lehet akár megerősített együttműködéssel folytatni ezt a munkát. Én magam nem igazán állok ki a kvóták rendszere mellett. Én, mint nő, mindig azt gondoltam, hogy a nő ugyanolyan, mint bárki más, ki kell érdemelnie teljesítményével, erőfeszítéseivel azt a posztot, amelyet betölt. Tehát nem kell másként kezelni a nőt, nem kell gyengéként kezelni, nem kell kevésbé intelligensként kezelni, nem kell úgy gondolni, hogy kevesebbet ér. Szerintem ezek sztereotípiák, egy nő is kiválóan el tud, érni, el tud érni egy magas beosztást, össze lehet ezt egyeztetni, a család életet a munkával. Én mindig is így gondoltam, de aztán egy adott ponton rájöttem arra, hogy tényleg léteznek ezek a sztereotípiák, és tényleg vannak korlátok, vagy valós, objektív uh, korlátokról van szó, tehát bizonyos szolgáltatások hiányoznak, és ez nehezíti meg a nő számára azt, hogy a munkát összeegyeztes a család életet, tehát nincs bölcsöde, nincs csoboda, nincsenek segítő szolgáltatások, akkor nyilván a nő, egy nő nem tud odafigyelni annyira a munkájára, tehát képtelen arra, hogy összeegyeztesse ezt a két dolgot. És hát beszéltünk az Európai Parlamentről, a bizottságról, az Európai Központi Bankról, az európai pártokról, és az elmúlt törvényhozási ciklusban azt láttuk, hogy amikor választani kell, akkor ezek a fórumok mind a férfiakat választják. Miért van ez így a nőknek? Nincsenek olyan érdemei? Viszont az adatok ennek az ellenkezéjét mondják. Európában a diplomások közül, a diplomások 60%-a nő. Tehát a nők sokkal aktívabban vannak jelen a az egyetemi képzésben, az egyetem utáni posztgraduális képzésben általában hamarabb elérik, a, hamarabb megszerzik a nők a diplomát, jobb minősítése. Ez nem én találom ki, ezek európai statisztikák. Pontosan ezért, és hamarosan lezárom mondatomat, mondandómat, tehát éppen ezért az adatokból kell kiindulni, meg kell nézni, hogy a nők mennyire hatékonyak, mennyire vannak érdemei. Reding asszony való, valószínűleg ma beszél majd erről, egy tanulmányt tett közzé azon vállalatok hatékonyságáról, amelyek előtérbe helyezik a nőt, tehát ők nagyobb kiválósági fokot érnek el ezek a vállalatok, ahol a nőket favorizálják, és a korrupció is csökken ezeknél a vállalatoknál. Egyébként ez egy nagyon komoly probléma a korrupció az európai vállalatoknál. Tehát ezeket a pozitív adatokat is figyelembe kell venni, illetve a negatív adatokat is, hogy a nők nincsenek jelen a döntéshozó pozíciókban, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát a család élettel Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok helyzetét kell tehát így összehasonlítani, és úgy vélem, hogyha ugyanahhoz asztalhoz ülnek le ezek a felek, akkor az egyfajta pozitív mechanizmust indíthat el, hogy jobban tudjuk tájékoztatni az európai polgárokat, hogy őket is be tudjuk vonni a döntéshozói mechanizmusokba, illetve hogy egy kis egy kis bizalmat tudjunk átadni az európai polgároknak. És ők is megbízanak bennünk. Amikor megkérdezzük az embereket, hogy hogyan látják a jövőt, akkor általában a nők pessimistában válaszolnak. Aggódnak a munkaügyi helyzet miatt, a nyugdíj helyzet miatt, Sajnos még mindig eltérő a férfiak és nők bérezése. A nők általában 15-17%-kal kevesebbet keresnek Európában, mint a férfiak. Ez is egy szörnyű adat, ezen is el kell gondolkozni. Megköszönöm a figyelmet. És mindenkit arra kérek, hogy nézze meg azt a nagyon érdekes dokumentációt, amit a titkárság készített el, ott van a terem hátsó részében, és hogyha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, vagy bárkinek van mondandója ezzel kapcsolatban, akkor azt nagyon szívesen meghallgatjuk. Köszönöm. Good morning, everyone. Köszöntöm a kollégákat. Nincsen kérdés. Angelidi alelnök asszony ezért arra kért, hogy a Kopek nevében szólaljak meg. Én vagyok a Kopek elnöke, Jutta Schulznak hívnak. Az egyenlő esélyek és a diverzitás kérdéseivel foglalkozunk. Köszönöm mindkét társszervezőnek, Gustafsson úrnak és Angelidi asszonynak, alelnökünknek és a magas szintű csoport elnökének, hogy megszervezték ezt a mai alkalmat, és hogy szót adtak. Mi is a COPEC? A COPEC egy kis tanácsadó testület a parlamenten belül, Nyolc tagunk van mindössze, a staff committee, vagyis a szakszervezet van benne, illetve a munkaadók, és azon dolgozunk, nincs költségvetésünk, önkéntesen tehát luxemburgi, strasburgi kollégákkal, videokonferenciák segítségével, normális feladatokat látunk el egyébként a parlamentben, a kopeket önkéntesen végezzük, tehát azon dolgozzunk, hogy toleráns és inkluzív munkahelyet teremtsünk itt a parlamenti dolgozóknak, ezt pedig vélemények kiadásával és végrehajtási rendeletek véleményezésével foglalkozunk. A a parlamenti jóléti bizottság, egyenlőség bizottságával együttműködünk, és nyilván a magas szintű munkacsoporttal is. Lehetőségünk van arra is, hogy magunk kezdeményezünk intézkedéseket, vagy pedig tudatformálást végezzünk, felméréseket végezzünk, és informálisan tanácsot adjunk a parlamenti dolgozóknak, amennyiben hát ennek a kompetencia ez adott kérdésben nálunk van. Van egy eh, cselekvési tervünk, amit a parlament eh, elnöksége elfogadott. Ez egy politikai manifestum gyakorlatilag, ehhez tartjuk magunkat, és van egy nagyon szerény kis brossúránk, amit itt eh, teremben is köröztettünk. És a 2011 és 14 közötti időszak célt kitűzéseit tartalmaz. A, az alkalmazotti főosztályon van, is van egy kontaktpontunk, a statisztikákat közösen alkottuk meg Angelili alelnök asszonynal. A COPEC úgy véli, hogy a parlament más európai intézményekhez hasonlóan a nemek közötti egyenlőség tekintetében példaértékű tevékenységet kéne, hogy végezzen. Az utóbbi tíz év arról szólt, hogy megpróbáltuk feltárni a problémákat, megoldani őket, de továbbra is a közép és felső szintű vezetőségben nagyon alacsony a nők aránya. A középmenedzserek egyharmada nő. Szerintünk a rugalmassággal lehet ezt a problémát orvosolni, több rugalmasságra van szükség a munkakörnyezetünkben a tudatformálás mellett persze. Nagyon hálásak vagyunk, hogy most mi is itt lehetünk ezen az egyeztetésen a nemzeti parlamentekkel. Nagy érdeklődéssel olvastuk az önöktől kapott válaszokat az ICPRD e kérdőívre. Én személy szerint különösen azt tartottam érdekesnek, amit a holland parlament küldött el nekünk arról, hogy milyen intézkedés csomagot javasolnak. A Kopek szeretné önöktől ma megtudni, hogy van-e az önök parlamentjeiben is egy ilyen tanácsadó csoport, mint a miénk, ha igen, akkor ezzel, ennek a munkájával mi a tapasztalatuk, és ami pedig a munkahelyi élet minőségét célozza, hogyan hat a nők ö, munkahelyi élethelyzetére. 80%-nak a, a nőknek azt mondja, hogy hasznos lenne egy ilyen. Van -e, tehát önöknél ilyen intézkedés, és ösztönözik-e a férfiakat is arra, hogy részt vegyenek ebben? A nő kollégák előre jutása, karrier lehetőségei, továbbképzés lehetőségei, kvótái, az, ami foglalkoztat minket, bizonyos speciális munkák, munkahelyek nő-férfi aránya. Például a biztonsági szolgálat az Európai Parlamentben nál minden kisvezető férfi. Ö, na, és várom a önök tehát ilyen irányú válaszait, felvetést. Ci sono delle richieste di intervento. Eh, Iniziamo. Köszönöm. Klivéti asszonynal kezdjük meg a hozzászólók sorát. Kérem, hogy mutatkozzanak be, melyik tagámból érkeztek, mi a feladatuk. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Köszönöm szépen. Minedora Kliveti a nevem, az Európai Parlament képviselője vagyok, de csak pár hónapja Romániából érkeztem. Mielőtt Európai Parlamenti képviselő lettem volna, nemzeti parlamenti képviselő voltam 8 éven keresztül, a román parlamentben természetesen. Tehát örülök annak, hogy ma üdvözölhetek sok volt kollégát, olyan embereket, akikkel különböző minőségemben dolgoztam együtt. Először is gratulálni szeretnék Angelili asszony önnek és Gustafsson úr önnek, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos eseményt. Meg vagyok győződve arról, hogy pozitív szerepe lesz abban, hogy kidolgozzuk azokat a témákat, amelyekről vitatkozni szeretnénk, és talán megoldást is találunk a nemek közötti egyenlőségből adódó problémákra. Azt hiszem, ez annak is betudható, hogy nagyon is fontos hozzászólásokat hallhatunk majd a nemzeti parlamentek képviselőtől. Az új szerződés, amely az Európai Parlamentet több mandátumon hatáskörrel ruházta fel, annak érdekében, hogy sok-sok problémát meg tudjon oldani európai szinten, ez a kibővített hatáskör bizalommal tölt el minket, és úgy gondoljuk, hogy valóban egy nemek között egyenlőséget erősítő hálózatot lehetne kiépíteni, amely az Európai, amiben az Európai Parlament, a Nőjogi Szabizottság, eh, Gustafsson úr átvezett szabizottság segítségével alakítják majd ki, és így a nemek közötti egyenlőség témája, az egyenlőségek kérdései európai szinten kerülnek kezelése és megoldásra. Ha megnézzük a helyzetet, világosan láthatjuk, hogy mindenütt ugyanazok a problémák vannak. Minden Európai Uniós tagállamban ugyanazt a fajta problémát látjuk. Nyilvánvaló, minden tagállamnak joga van a nemek kérdésében jogalkotási döntéseket hozni, de több irányelv amely jobban szabályozhatná az olyan kérdéseket, mint például a nők részvétele magasabb posztokban, vagy más fajta nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésben valódi egyenlőségi érhetnénk el. Azt hiszem, ez valódi megoldás lenne, hasznos lenne. Ami az első témát érinti, amelyre utalt Angelili asszony. Szeretnék az Európai Parlament alkalmazottaira kitérni, ideértve az asszisztenseket is. Amennyire én tudom, elég sok nő asszisztens van, nagyon sok képviselőnek női asszisztense van. Egyrészt kiemelném azt, hogy számomra, női képviselő számára nagyon jó a kapcsolatom a női asszisztensemmel, és azt hiszem, hogy mindenki nagyon is tudatában van a nemek problematikájának. Azt hiszem, hogy üdvözölhetjük, meg dicsérhetjük az Európai Parlamentet azért, mert olyan munkáltatói struktúrát dolgozott ki, amelyben Ugye vannak gyermekellátó intézmények, az asszisztensemtől tudom, hogy ez igazán nagy segítség számára, mert tudja, hogy a gyermeke jó helyen van, tudja, hogy gondoskodnak róla, és biztonságban van, míg ő dolgozik. Hát ugye ez kis apró részletnek tűnik, de nőknek, a számoknak, számokra ez nagyon fontos. Mert ugye, ha össze akarjuk egyeztetni a családot a munkával, hát ez főleg a nők problémája, nem a férfiak ki annyira. Ennyit szerettem volna elmondani. Örülök annak, hogy részt vehetek ezen a mai rendezvényen, és majd hadd gratuláljak Angelili asszonynak, Gustafsson úrnak ehhez a kiváló kezdeményezéshez. Ismételten üdvözölném a Nemzeti Parlamentek képviselét. Remélem, hogy nagyon szép és sikeres napunk lesz ma. Köszönöm. Grazie. Adesso. Köszönöm. Laur is képviselő következik. Mein Name ist Sibylle Laure. Sibylle Laurénak hívnak. A német Bundestag képviselője vagyok, és ott a család jogi, nőjogi és ifjúsági bizottság elnöke. Régen foglalkozom, mint helyi önkormányzati politikus ezzel a kérdéssel, és mint ügyvéd is érint a kérdés, illetve hát magam nevettem a gyerekeimet így, hogy sok szempont, így sok szempontból látom a problémát. Úgy gondolom, hogy ha eszmecserét folytatunk ma, és sok nézetet ütköztetünk, akkor fontos, hogy a nők egységegyenlőségi politikája kapcsán lássuk azt is, és ez, most ezt én német szempontból tudom bemutatni, hogy van itt egy központi fogalom, probléma. Miért van az, hogy minden erőfeszítés ellenére a nők még mindig ö, beleütköznek az üvegplafonba? A fő probléma szerintem nem az esélyegyenlőség, hanem az, hogy akarnak-e a nők egyáltalán részt venni a hatalomban, akarnak-e vezető posztokat betölteni, ahogy ez elhangzott már ma is. Ezt a kérdést még eh, kevéssé dolgozták föl fogalmilag, statisztikailag, és ezért eh, szeretnék erről szólni. Németországban millió előírás jogi eh, kötelezettség szabályozza azt, hogy főleg a közigazgatásban a nőknek megadják a szakmai előmenetel esélyét, és a Bundestagban pedig különösen van erre intézkedés. Hatalmas jelentéstételi kötelezettségből fakadó anyag gyűlt össze nálunk erről, és ezekből a jelentésekből azt lehet következtetésképpen levonni, hogy a befolyással rendelkező posztokon sok nő azért nincs, mert mert nem is akar ilyen posztokat betölteni, és ezért külön ösztönzőkre van szükség. Most már van néhány ö, miniszterünk, miniszterhelyettesünk, államtitkárunk, például az igazságügyi minisztériumban, akik közigazgatási posztokon ö, top vezetők, a gazdasági minisztériumban, a külügyi minisztériumban is vannak most már ilyen nők, más minisztériumokban is, amelyeket nem sorolok föl. Tehát van néhány pozitív jel, arra vonatkozóan, hogy a közép és felső vezetésben a nők aránya nő, bár még mindig nagyon alacsony. Az üvegplafon, amelyről Angeli asszony is beszélt, azért nem szűnt meg, mert a nők karrierjük tervezése során eleve feladják a törekvést a vezető posztokra, mert túl nehéznek látják az odavaló eljutást. És a felügyelő tanácsokban is körbenéztünk, Németország gazdasági cégeinek felügyelő tanácsaiban is, és azt látjuk, hogy a kvótákról szóló vita nem éri el az eredményét. Azon a területen, ahol a képviselőknek még van hatása, sem tudunk elérni eredményeket. Gyakorlatilag rájöttünk, hogy elsősorban a nőket kéne ösztönözni, hajtani, hogy akarjanak ilyen posztokat betölteni külön a pénzügy világában kicsi az ilyen ambíció. Lehangoló és egyben felemelő élményeink is vannak. Most azáltal, hogy például a Bundeskanzlerin nő jó, pozitív példát ad ő legalábbis a feltörekvő nőknek. Egyelőre talán csak ennyit. Eh, la, la... Merkel asszony egyike a kevés nőnek Európában, akik miniszterelnöki posztot látnak el, de egyáltalán nem példája a gyenge nőnek. Mások is jelentkeztek, Moreira képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék én is mindenkinek gratulálni, mindenkit üdvözölni. Közt üdvözlöm annak azokat, akik itt ezen az ülésen, a következőt röviden, hiszen konkrét intézkedéseket lehet foganatosítani a parlamentben. Portugáliában például van egy kóta rendszer van egy kótarendszer, és én mindig is kiálltam a kvóták mellett. Nem az a helyzet, hogy a kvóták a nők teljesítményét megkérdőjeleznék. Épp ellenkezőleg. Azok a nők, akik a kvóta rendszernek köszönhetően kiválasztásra kerülnek, ők ugye nem kerülnének kiválasztás a diszkrimináció miatt. Ha megnézzük a nők létszámát, akkor ugye nőket is kiválasztanak, akik megfelelő teljesítményt mutatnak, akiknek van felmutatható teljesítményük. Itt ugye a diszkrimináción kell felül emelkedni, összhangba hozni a család életet és a hivatást, ez már szoba került az Európai Parlamentben is, és én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. A parlament, a nemzeti parlamentet. Példát adhatnak erre. És azt gondolom, hogy olyan munka körülményeket kell teremteni, amelyben az, Európa, tehát az európai intézményekben, a nemzeti intézményekben megfelelő feltételeket kell teremteni, ezeket javítani kell, ezeket elő kell segíteni, meg kell valósítani, mindenkinek magáival kell tenni ezeket. Azt gondolom, hogy itt valóban a parlamenten belül is még terjeszteni kellene ezt a bevált gyakorlatot. Például itt van az a kérdés, hogy szülői szabadságra lehet-e menni, ki lehet -e ezt használni. Nők és férfiak egyaránt élhetnek ezzel a lehetőséggel. A magáncégeknél azért kételkedem, ott ugye a gazdasági magánkezdényezőkről van szó, másrészt az esélyegyenlőségről. Egy nő számára egy nőnek be kell bizonyítania, hogy nem azért választották ki ezt a nőt, mert nő, hanem mert valóban képes, alkalmas. A nőket mindig minden legsúlyosabban érinti. Az intézményi kvótáknál szükség van arra, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek ahhoz, hogy valódi egyenlőség alakuljon ki, esélyegyenlőség. Azt hiszem, hogy itt lesz Európának szerepe itt van szükség erre a valódi párbeszédre Európában. Kiváltképpen azokban az országokban, amelyeket leginkább sújt ez a széles körű válság, a gazdasági válság. Az európai intézmények nem feltétlenül Azért folytatják ezt a párbeszédet az országokkal, tagországokkal, hogy meg lehessen valósítani ezeket az intézkedéseket. Úgy azt kell megállapítani, hogy egyre magasabb a munkanélkülések, egyre több nőt érint, itt van a Lisszaboni szerződés, sok minden felgyorsult, de még, még mindig egy ilyen, az egyes tagállamok és az EU közötti párbeszéd mindig megosztott még, azt hiszem, hogy itt még több Európára volna szükség. Grazie. E- Köszönöm. Érdekes lenne egy eseményt szentelni a női foglalkoztatásnak, illetve női, női munkanélküliségnek, különös tekintettel a fiatalokra, ugyan fiatal női munkanélküliség nagyon súlyos probléma, drámai adatokat ismerünk erről a jelenségről. Kötelességünk, hogy válaszokat adjunk, hogy remény sugarat adjunk a fiatal nőknek, ők nem csak a nemzeti parlamentektől, hanem az európai parlamentektől, a közösségi intézményektől is várnak valamiféle jövőképet, valami konkrét javaslatot. Az a veszély áll fenn, hogy egy teljes generáció elveszett generáció legyen, ahogy az IMF elnöke említette, Sajnálatos módon ez a jelenség jobban sújtja a fiatal nőket, mint a fiatal férfiakat. Nem engedhetjük meg, hogy a nők fizessék meg leginkább a válság árát. Itt is az egyenlőtlenségről van szó, nem egyenlő jogokról. Ez elfogadhatatlan. A válság nem, meg, nem, ür, nem lehet ürügy arra, hogy hogy a nők jogait felfüggesszük, vagy a nők jogaira ne, ne fele, figyeljünk oda annyira. Filatov. Filatov képviselő következik. Arvoisa puheenjohtaja, olen Tarja... Köszönöm szépen. Tarja Filatovnak hívnak. A Finn parlament képviselője vagyok. Úgy gondoltam, hogy hogy ö, nagyon általános lesz a mai vita, és kicsit tényleg ez a benyomásom, mert nagyon sok mindent el lehet mondani, sok aspektusát a korlátozásoknak, hogy a nők milyen akadályokba ütköznek, de férfiaknál is vannak ilyenek. Finnországban a nők már régóta részt vesznek eh, e a nőjogi mozgalmakban, munkában, és jogalkotásunk kimondja, hogy a 30 főnél többet foglalkoztató munkáltatóknak kötelessége kialakítani egy esélyegyenlőségi tervet, elemezniük kell azt, hogy a munkavállalók között a munka és a bérezés arányosan oszlik-e el, egyenlő ö, bért kapnak-e ugyanazért a munkáért a nők és férfiak, és el kell gondolkodni a cégeknek azon, hogy milyen ösztönzőkkel javíthatják a helyzetet. Ez a parlamentben is így van, és működik is. Két különböző tevékenységet végzünk, és eredményesen működtünk például Nálunk a pozitív diszkrimináció érvényben van és működik. Tudjuk például, hogyha egy adott állásra azonos kompetenciájú nő és férfi jelentkezik, akkor a nőnek kell adni az esélyt, hogy nemének képviseleti aránya javuljon. Ez persze csak nagyon jó jogszabályok mellett lehet megalkotni, és egyáltalán, ha vannak ilyen jogszabályok, csak akkor. Még így is vannak azért nehézségek nálunk is, mert bizonyos kompetenciák nincsenek meg adott állások betöltéséhez mindkét nemben egyformán. De a jogalkotási keret már megvan, megegyeztünk arról, hogy még projekt szinten is alkalmazzuk majd az esélyegyenlőségi elveket, és jó eredményeink vannak ezen a területen. Ez annak köszönhető, hogy a kritériumok világosak, hierarchikusak és jogszabályhoz kötöttek. Ha megnézzük, hogy a vezetőpasztokon milyen kompetenciákra van szükség, akkor egyébként látható, hogy a felvételi eljárást úgy folytattuk le, hogy a külső, és az külső cége végeztettük, hogy igazságos legyen, és a nők javára szolgáló a rendszer. Nincsenek kvótáink, de helyi önkormányzati szinten léteznek kvóták. Nemzeti szinten kvóták nincsenek, de van egy megállapodás arról, hogy a nők alul reprezentáltságát folyamatosan fel kell számolni, és aki mégis ugye férfit javasol azonos kompetenciák mellett egy posztra, azt nagyon alaposan kell megindokolnia ezt a döntését. Köszönöm. Grazie, e innanzitutto. Köszönjük. Szeretném üdvözölni Podimáta alelnök asszonyt. A bürón belül ő felelős a kommunikációért, és a következő panelban fog hozzászólni a témához. Inkosztánte képviselő következik. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet, köszönetet mondani a szervezőknek. Nos, Számunkra is fontos az, hogy még szorosabbra vonjuk a kapcsolatot az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között, még szorosabb kapcsolatra van szükség, hogy bizonyos témákban jobb legyen az együttműködés, olyan témákra gondolok, mint a mai témánk, jó lenne, hogyha így közösen tudnánk definiálni, hogy milyen lépésekre van szükség politikai és kommunikációs szempontból, mit kellene tennünk azért, hogy igazi hatást tudjunk elérni Európában belül. Azt hiszem, hogy hálózatot kéne építeni, és erőteljesebben kéne kommunikálni, tevékenykedni. Hogyha nem így járunk el, nem lesz eredménye a munkáknak, pedig sürgősen meg kéne ezt tenni. Azt hiszem, hogy több Európa kell ahhoz, hogy a nők demokratikusabban láthassák el feladatukat, ezért fontos az, hogy a nők szerepét jobban lássuk egy elmélyültebb demokráciájú Európában, illetve most a válság közepete. Angelili asszony említette azt, hogy egy teljes generáció válságáról beszélhetünk. Ez egy rendkívül súlyos probléma, elképzelhető, hogy Európa a jövőjét dobja most ki az ablakon. Nagyon sok nő keres munkát, és ha nem találják ezt meg, akkor azt hiszem az a, a jövőre nézve hihetetlenül rossz hatással lesz, és ez valószínűleg visszaveti majd a születési arányt is. Európa ezzel kapcsolatban nem maradhat tétlen. A válság tehát egyfajta lehetőség, gazdasági, illetve morális lehetőség. A nők gazdasági szerepét nem lehet megkérdőjelezni. Említette elnök azt, alelnök asszony azt is, hogy a nők képzettebbek általában, ez is komoly lehetőség. Azt hiszem, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy az Európai Parlament létező jogszabályait javítsuk, illetve ugyanezt kell megtenni az európai parlamentekkel, a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban is. El kell azt érni, hogy ha ö, tehát azt kéne megtenni, hogy ne csupán a pártok lát, láthassák el a jelölési feladatokat, illetve hogyha ez így van, akkor ezen belül egyfajta eljárási szabályzatot kell kidolgozni, hogy milyen módon lehet jelölni a, a szakbizottsági elnöki és egyéb posztokra az embereket. Nos, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a munka munkaügyi szerkezetet megváltoztassuk. Azt hiszem, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség azért, hogy a nőket is munkához, munkához engedhessük. Euró, eh, itt Olaszországban létezik egy új jogszabály, ami a tőzsdejegyzett vállalkozókra vonatkozik, és jó lenne, hogyha az összes európai ország elfogadná ezt, hiszen ugye várunk egy irányelvet ebben a témában. Így azt hiszem, hogy kialakíthatunk egyfajta hálózatot, hogy ezt a nagyon fontos témát megpróbáljuk előre mozdítani. Aztán a nők képviseletét hogyan lehet törvényekkel előmozdítani, konkrét jogszabályok kellenek ehhez. Nyilván mindegyik tagállamnak az alkotmánya mást mond erről. Nem tudom, hogy Európa tehet-e ezért valamit, lehet, hogy egyfajta nemi mutatókat kéne létrehozni, vagy büntetni, hogyha egy kvóta nem valósul meg mondjuk egy igazi tanácsban. Aztán a környezetvédelmi témákra is oda kell figyelni, és ugyanolyan módszerrel, ahogy a környezetvédelmi kihágásokat büntetjük, ugyanúgy büntetni kéne, hogyha a nők nem kapják meg ugyanazokat a lehetőséget. Mindenképpen tanulmányozni kéne az ezzel kapcsolatos folyamatokat. Még egy dolog, következő fontos csata, az az irányelv lesz, amit említett eh, alelnök asszony. A szenátus jelenleg a kettős preferencia rendszerrel kapcsolatos jogszabályt vizsgálja. Az alkotmány értelmében két preferenciáról beszélhetünk, az egyik fakultatív, és hogyha két preferenciát jelöl meg az ember, akkor a két jelölt közül az egyiknek mindenképpen nőnek kell lennie. Ez azt hiszem, hogy az egyenlőség felé vezet minket ezen az úton kéne elindulni, és jól lenne, hogyha a közösségi felépés is erősebb lenne. Köszönöm. Önök Amanatidu képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Hellén parlament tagja vagyok, és én vagyok az Ifjúság Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke, első alelnöke. A mai vita, ahol tagállami parlamentek is elmondhatják a véleményüket, kiemelkedő jelentőségű. Görögországban, amint önök is tudják, folyamatosan ugye a nemzetközi újságok címlapjain vagyunk, és pusztít a válság, és miután meghallgattam Gustafsson urat és Angelili asszonyt, teljesen egyetértek velük, Olvastam azokat a jelentéseket, amelyeket önök készítettek a mai ülésre készülvén, és nagyon érdekes dolgokat láttam bennük. Ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy a Hellén parlamentben hogy működik a kvótarendszer. És a nők politikai szerepvállalásáról általában. Ugye a két kérdés összefügg. A Helling parlamentben viszonylag magas a nők az aránya, 57 százalék, és 43 százalék pusztán a férfiaké. A vezető posztokon 44 százalék a nők aránya, tehát ez európai összehasonlításban magas, de a görög társadalomban azonban ez az arány persze nem érvényesül, ez csak a parlamentben van így. A nők képviselete a parlamentben jó, 63 tagú, 300 tagú a Helén parlament, és 96-ban még csak 6,3% volt a nők aránya, tehát elértünk valamit, jó irányba mozdultunk el. Az önök által feltárt statisztikai adatok alapján ez ugye magasnak számít. Ezzel együtt el kell, hogy mondjam, hogy nemzeti és a helyi önkormányzati szinten már jóval alacsonyabb az arány a regionális önkormányzatoknál is, de ott is van kvótarendszer. És ez azért van így, ahogy Angelili asszony is elmondta, hogy a kvóták önmagukban nem oldják meg a problémát. Mert egyéb társadalmi struktúrákra is szükség van ahhoz, hogy a nők ezeket a posztokat betölthessék, hogy a döntéshozásban részt vehessenek hogy a szakszervezeti mozgalomban aktiválhassák magukat, vagy képviselőként. Görögországban már pedig ez a társadalmi keret nincs meg, vagy nagyon alulfejlett. A gazdasági pénzügyi válság kapcsán például semmiféle külön támogatást a nők nem kapnak súlyos életviteli problémáik ellenére, Nincsenek erre garanciák, jogszabályok és társadalmi struktúrák. Tehát a helyi és középszinten a nők politikai aktivitása nagyon alacsony és a foglalkoztatási mutatókat, ha nézzük, ugye eleve óriási a munkanélküliség most nálunk, különösen a fiatalok és a fiatal nők körében, pedig pont ők a legjobban képzettek, és sok munkaadó megfenyegeti a munkavállalókat, például egy konkrét esetet is el tudok me mesélni. Kuleva asszony egy bolgár származású szakszervezeti vezető volt, és ismerjük a történetet, hogy hogy bántak el vele. Nos, ha ezeket is vele veszük a képbe, akkor nagyon más összkép alakul ki. Hogyan lehetne tehát a társadalomban is javítani a nemek közötti egyenlőséget? azt az elvet érvényesíteni, hogy ugyanazért a munkáért ugyanannyi bér jár. Hazámban jelenleg komoly megszorító intézkedéseket hajtanak végre, és a körülmények nem, hogy javulnának ilyen értelemben, hanem romlanak, és a túlélés gyakorlatilag a tét, óvodákat zárnak be, így nők sem tudnak munkába menni, és az amúgy is nehéz helyzetük tovább súlyosbodik. Nagyon kevés, mondom, a társadalmi intézmény, amely pufferelné ezeket a helyzeteket. Minden területen költségvetés csökkentés van, és a jóléti intézmények gyakorlatilag szétestek. Elnézést, az időm lejárt. Még talán egy valamit. Meg kéne vizsgálni szerintem, hogy a válság kapcsán most konkrétan a nők helyzete hogyan alakul a tagállamokban, és ösztönöznünk kéne a nőket arra, hogy aktívan részt vegyenek a politikában, hogy ezt az aspektust, ezt a problémát is valaki képviselje. A társadalmi igazságosság miatt. A nők általában érzékenyek a társadalmi igazságosságra, nem akarom a férfiakat kritizálni, de mintha nők körében ez népszerűbb kérdés lenne, kivétel persze Gustafsson úr, aki férfi létére a Nőjogi Bizottság elnöke. Tehát hiányzik a feminista dimenzió a politikából, és ha ez így marad, akkor a múlt mintáit visszük tovább. Interventi. Köszönöm, még kete jelentkeztek a második panel előtt Tom képviselő asszony. Tere, austatud eesistuja, ma tänan. Köszönöm szépen. Én szeretném Önöket ezen a konferencián üdvözölni, Észtországból érkeztem, egy pár szóval jellemezném Észtországot. 101 képviselő van a parlamentben, 19 nő, egy ötöde a képviselőknek nő tehát. A kvótákról szoktunk beszélni a médiában, a politikában, és az emberek nagyon is óvatosak. Portugáliában, ha jól értettem, vannak kvóták, de nem működnek. Tehát gyakran az a kérdés, hogy valóban mi a helyzet a kvótákkal? az alacsony jövedelmű szakmáknál, munkahelyeknél is legyen esetleg kvóta? Mm, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam ezt. Öt gyermekem van, parlamenti képviselő vagyok, és én személyesen nem találkoztam ilyen nehézségekkel. Nyilván csak szerencsém volt. Nem a rendszernek köszönhető, hogy ennyire jól eh, ki tudtam jönni, nem tudom, hogy hány férfi van itt a teremben, talán 10%-nál kevesebb. Azt hiszem, a nemek közötti egyenlőség csak a nők ügye. És azt látom, hogy a férfiakat nem nagyon érdekli ez a téma. Gustav Szanótól kérdezném, miért van ez így? Nagyon gyakran a társadalomban a 19 erős ész képviselőasszonya az ész parlamentben felülköbb elvált. Mert szinte szabálynak tekinthető az, hogy a férfiak alkotják ezt az üveg plafont a házas nőknek, Döntés kell hozniuk családjuk, vagy a családi béke érdekében. Tehát nagyon szép és jó, hogy ezt a kérdést megvitatjuk itt egymás között, és nagyon jó, hogy az Európai Parlamentben kerül sor erre a beszélgetésre, de az üzenetnek el kellene érni a férfiakat is. Olyan nyelvre kellene fordítani az üzenetet, amit a férfiak megértenek. Nem tudom, hogy a médiának kellene ezt a fordítói munkát elvégezni, vagy valaki másnak, de hát eh, meg kellene szabadulnunk a sztereotípiáktól. Bármilyen kvótát vezetünk is be, a kérdés az, hogy nekünk kell dönteni, ha a férjem azt mondja, hogy dönt csak a családi a munka között, nyilván át kell képzelni, hogy mire, mi mellett döntenék. Eh, Köszönjük. Okten képviselő az utolsó hozzászóló ebben a témában. Hello. Uh, I want to congr- Gratulálok azoknak, akik megszervezték ezt a mai konferenciát, és büszke vagyok, hogy én is itt lehetek. Néhány törökországi emberi jogi fejleményről szeretnék beszámolni. A 20-as évek óta tartalmaz az alkotmányunk nőkre vonatkozó diszkrimináció ellenes szabályokat. Az esélyegyenlőség, tehát elvileg a nemzeti parlament szintjén, tehát megvan. Bizottságunk foglalkozik ennek végrehajtásával. 2009. február 27-e óta bizottságunk a női jogok védelmével foglalkozik, és a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtésével. Akik részt, vennek, részt vesznek a munkánkban, azok a GNA-TI tagjai is, és független tagjaink is vannak, szakértők, de ahogy várható, a többségünk a női parlamenti képviselő, már csak azért is, mert 17 tagból az előző időszakban is 11 nő volt, és most ez már 26-ra nőtt, tehát minden nap gyakorlatilag új tagot veszünk, veszünk fel, tagokat, és ezek többnyire nők. Befolyásunk nőtt az utóbbi tíz év során, 4,4 százalék 2004-ben 21 nő volt képviselő, később ez 9 ra nőtt, és 48 női képviselőre, majd 14,1 ra és 2011-ben már 78 női képviselő volt a parlamentben, tehát komoly eredményeket értünk el a nők parlamenti képviseletében. Ez most ugye 70 százalék körüli összeg, és 2015-re és ezt a szintet akarjuk megtartani. A hat évnél fiatalabb gyerekek eh, ellátásra megoldott a parlamenten belül, tehát van bölcsödénk, óvodánk, és a szakértői szinten dolgozó nők is ideadhatják a gyerekeiket. 35%-os most a nők aránya a teljes parlamentre vetítve. Nemzetközi szerződéseinkben, kapcsolatainkban pedig Törökország mindig kiállt a nők elleni erőszak elleni harc mellett, és minden ezzel kapcsolatos konvenciót aláírtunk például 2011-ben is, amikor az Európa Tanácsban Törökország volt a soros elnök, és a ratifikációra begyűjtött dokumentum, amely 2011-12 márciusában történt meg, ez a begyűjtés, során Törökország elsőként ratifikálta a konvenciót. Isztambul konvenciónak is hívják ezt. Részt veszünk közös programokban, esélyegyenlőségi programokban, nemzetközi intézmények bevonásával Törökországban működve. Az ensz az ENSZ fejlesztési programjával együttműködve Két éves projektet folytattunk például nemzeti és helyi önkormányzati szinten, annak érdekében, hogy a szociális és nem, nemi vonatkozású diszkriminációs kérdések ismertebbek legyenek a társadalomban. Például ö, tudatformáló kampányt folytattunk igazságosabb világot címmel helyi önkormányzatoknál, hogy erre a szintre is lemenjenek, hassanak az elmek. A projekt során megvalósított találkozók, helyi tisztviselők, kormányzati tisztviselők, NGO-k találkozását tették lehetővé, és széles körben beszéltek 12 városban konkrétan erről a kérdésről. Ennek sajtó visszhangja is volt, és 2011. december 5-én emberi jogi kérdésről kiadványt jelentettünk meg, és a nők elleni erőszakkal kapcsolatban gyakorlatilag minden házba eljuttattuk szórólapunkat, 2012-ben pedig bélyeget adunk ki egy millió példányban ugyanebben a témában. Grazie. E, Köszönöm szépen. Kis késésben vagyunk. Elnézést kélek. Podimata és Garas kollégáktól, de nagyon érdekes volt a vita. Azért húzódott így el. Először megadnám a szót a kollégáknak, először Gustafsson úrnak szeretném megadni a szót, mert Tum képviselő kérdést intézett hozzá, tessék Gustafsson. Ja, a jövő passa på att bara två saker. Igen. Említettem már a bevezetőmben azt, hogy milyen különböző hatásai vannak a válságnak férfiakra, nőkre. Nagyon sokan a teremben ki is tértek erre a kérdésre, és ebben az összefüggésben szeretnék még valamit kiemelni. Azzal, hogy a válság másként érinti a nőket és a férfiakat, Na most hát a nőket nem csak a válság áldozataiként kell kezelnünk, hanem a válság megoldásának kulcsaiként. 2013. március 8-án egy konferenciát fognak szervezni erről a témáról, a nők válasza a válságra címmel. Ez a mi megközelítésünk része. Ezt világosra szeretnénk tenni ezt a témát. Nem gondoljuk, persze, hogy jövő március 8-áig véget ér a válság, de ha hát, így lenne, nyilván nagyon fogunk körülni, de szerintem nem így lesz. Egy másik kérdés, amelyet Tom asszony tett fel, nagyon röviden reagálnék erre. Sokkal hosszabb időre volna szükségem, hogy válaszoljak az önfelvetésére, kettő perc nem elég. Ön azt kérdezte, hogy az egyenjogúság miért a nőket érdekli, vagy érinti legjobban? Hát engem is meglep, de ennek az oka az, hogy egy olyan társadalomban élünk, amelyben nincs egyenjogúság. Egy olyan társadalomban élünk, amely szerintem hatalmi rendel van felruházva, a nőknek, férfiaknak különböző, eltérő hatalmuk van, a nőknek hát van kevesebb a koncentrált hatalmuk, mint a férfiaknak van persze kivétel, most hát a hatalmat is különbözőképpen lehet elnevezni. Én egy nemek szerinti hatalmi rendszernek nevezem, nevezhetnénk patriarchális rendszernek. A lényeg az, hogy én ezt így értem. Egy patriarchátusban élünk. Éppen ezért alakult ki ez a vita. Sztereotípiákhoz vezet ez, a nemi szerepekhez, kisgyerekkorunktól már úgy nevelnek minket, nem is szeretnek megfelelően tehát gyakorlatilag berakják a sztereotípiákat és előítéleteket a kis hátizsákunkba. Ez egy szociális indítatású ö, megosztás, ez meghatározza a viselkedésünket, a társadalom szerveződő, szerveződésben is látjuk, mondjuk, hogy mennyire fontos a gyermekek ellátási rendszerét kiépíteni, hogy a nők is részt vehessenek a munkában hogy a nők is részt vehessenek a keresőképes tevékenységekben. De, mint valaki már említette a vitában, ugyanolyan fontos a férfiak szerepvállalása, tehát ezt senki nem így látja. Ha egy férfi vezető szerepe kerül, senki sem kérdezi, hogy és akkor mit csinál a gyerekeivel, a családjával. De ha a nő vezető szerepet kap, akkor azt mondják, hogy hogy akarja ezt a vezető funkciót összeegyeztetni a családjával. Számomra az egyenjogúság kérdése nem női kérdés, hanem emberi jogi kérdés és demokratikus kérdés. Mindenki felelőssége ez. Mert szinte minden emberi jogi kérdésben a férfiak nagyon is aktívan vesznek részt mindenben, de amint a nemek között egyenjogúságról van szó, valahogy nem olyan lelkesek már a férfiak. Világosá kell tennünk, hogy az egyenjogosság emberi jogi kérdés. Bene. Ehm, ehm, un'ultima... Még egy dolgot szerettem volna elmondani az Európai Parlamenti női képviselőkkel kapcsolatban. Fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a nők a nők a döntéshozatalban kicsit ki vannak szorítva, a aktivitásukban nagyon is élen járnak. Az olasz delegációban például, ahol én is dolgozom, tehát itt büszkén mondhatom el, hogy a nők mindig is elkötelezettek, mindig jelen vannak a parlamenti üléseken, a jogalkotási folyamatban is, tehát példaértékű a viselkedésük. Még akkor is, amikor úgymond büntetik őket, akkor sem vesztik el kedvüket, még jobban, még nagyobb erőfeszítéssel, nagyobb energiabefektetéssel dolgoznak. Most Podimata és Karasz úrnak adom meg a szót, ők a kommunikáció felelősei a parlamentben. Annyit mondanék el nekik, hogy mindenki nagyra értékelte azt a törekvésünket, hogy itt a hálózatot alakítunk ki, hogy megosztjuk egymással a bevált gyakorlatokat, és a, a tájékoztatást mindenképpen előtérbe kell helyezni. Nagyon fontos tájékoztassuk a polgárokat, hogy magunk között is információt csere jöjjön létre, hogy a polgárok felé úgy forduljuk, hogy ők is részesei legyenek a döntéshozatali folyamatnak. Tessék adni. Grazie Roberta, thank you Vice President. Köszönöm szépen Angelini alelnök asszony, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy itt lehessek ma. Azt hiszem, hogy a nagyszámú részvétel ezen a konferencián és a konferencia hozzászólásainak minősége azt mutatják be, hogy ez a kezdeményezés már is siker. Sikeres, tehát ugye további bizonyítéka annak, hogy mennyire hasznos, mennyire fontos szerepet játszanak a nők a politikában. Hadd gratuláljak önöknek, önnek, Eh, Michael Gustafsonnak, a FEM bizottság elnökének is gratulálni szeretnék a kezdeményezéshez, hiszen ő akarta azt, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel közösen szervezzük meg ezt a rendezvényt, és hogy eszmét cseréljünk a nemek között egyenlőségről. Európa, Európa jövője számára mérföldkőhöz érkeztünk az integráció területén is, úgy gondoljuk, hogy a nemzeti parlamenteket teljes mértékben be kell vonni abba a folyamatba, mely során megerősítjük együttműködésünket. Az együttműködés előfeltétele a sikernek. Én azt hiszem, hogy ez valóban igaz a nemek közötti egyen jogóság kérdéseire. Ha megengedik, külön Angelini asszony kitartásához is gratulálnék, hiszen minden megmozgatott annak érdekében, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük. Ez kiváló alkalom a bevágyakorlatok megismerésére, és arra, hogy kiemeljük azt, hogy az egyenjogosság területén sok eredményt értünk el, de még nagyon sokat tennivaló, sokat kell még tennünk. Karász alelnök úr és jó magam, nagyra értékeljük részt vettünk alelnökként, információs kommunikációs egy felelős alelnököként, aktív szerepet vállaltunk ennek a rendezvénynek a létrehozásában. Azt gondolom, hogy az állampolgárok felé is jelzéseket kell tennünk. A polgárközelség azt jelenti, hogy az ő érdekükben lépünk fel, az ő életüket szeretnénk jobbá, szebbé tenni. Tudniuk kell, hogy mit teszünk, tudják meg, hogy mit teszünk, éltük. Tanuljunk tőlük, ez egy kétirányú csatorna. Karez alelnök és én magam, mi vagyunk felelősek a kommunikációs politikáért, mi kiemeljük majd az Európai Parlament erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy kommunikáljuk az egyenjogúságot. Ez a rendezvény kivételes példaként említhető az Európai Parlament kommunikációs tevékenysége keretében, az egyenjogúság elősegítése keretében. Az Európai Parlament kommunikációs és szakpolitikai szolgálata segítségével egész Európában hallható, látható, a sajtó felelősöknek köszönhetően ez a rendezvény tehát minden tagállamban ismerté válik, minden országunkban, az Európai Parlament honlapján, a szociális média segítségével és más online platformok segítségével. Mint önök tudják, közvetlen közvetítésre kerül ez a mai ülés a webstreamingen keresztül. Tegnap a mai ülésre felkészülve újságírók számára szerveztünk szemináriumot, ahol mérehatóan megvizsgáltuk az egyenjogúságot. Fel akartuk készíteni az újságírókat arra, hogy ebben a témában elmélyültebben tudjanak felkészülni. Az Európai Parlament elkötelezett amellett, hogy olyan témákról ö, intenzívebben közvetítsünk, amelyek a nemek egyenjogosságával kapcsolatosak. Persze itt van ugye a Nemzetközi Nőnap, világ szerte március 8-án minden évben ünnepeljük a nők módját, jelenét és jövőjét, gazdasági, politikai, szociális teljesítményüket, vívmányaikat. Sok éven keresztül az Európai Parlament március 8-át nagy rendezvényekkel megünnepelte. A női jogi Szakbizottság novemberben választja meg ennek a Nemzetközi Nőnapnak a témáját. Az elnök úrtól hallottunk arról pár perce, hogy milyen témát választottak a jövő évi nőnapi rendezvény motójaként. 2012-ben az Európai Parlament három fő rendezvényt szervezett Brüsszelben, az egyenlő fizetések témakörében. Mert amint önök is tudják, a 2012-es téma az egyenlő értékű munkát egyenlő értékű fizetés című rendezvény volt. Az Európai Parlament minden tagállamban hasonló eh, rendezvényt szervezett. Üzenetünket az tisztelt ház falain kívül és közvetítenünk kell, Brüsszel határán túl. El kell jutnunk az állampolgárokhoz, ott, ahol élnek meg kell nyernünk őket egy rendezvény keretében. Mindenképpen ki kell fejeznünk, hogy helyi szinten is mennyire elkötelezett az Európai Parlament a nők és férfiak jogaiért. Ennek a célnak az érdekében két irányú kommunikációra van szükség. Mert szeretnénk megtudni, hogy mit gondolnak az állampolgárok, mik a szükségletek. És visszajelzésre is várunk, azokkal csak, hogy mit gondoltak az állampolgárok a mi rendezvényeinkről. A szociális média, online média, a platformok sokkal több lehetőséget rejtenek, mint a múltban. Így valódi párbeszédet lehet folytatni az állampolgárokkal. Minden új eszköz fel kell használni, de persze a hagyományos módszereket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Azonban mi úgy gondoljuk, hogy túl kell mutatni a jelenlegi esemény alapú kommunikációt fenntartható, integrált kampányt kell kidolgoznunk mélyebb dimenziókkal, amelyek az alapjogokkal kapcsolatosak. Ahogy Gustafsson úr is említette, az egyenjogosság része az alapjogoknak. Az Európai Parlament egy olyan ház, amely politikai döntéshozatali, jogalkotási rendszerén keresztül egyhangúan kiállt az alapjogokért, úgy mint a demokráciáért, szólásszabadságért, szabad mozgásért, egyenjogúságért, kulturális sokféleségért, az emberi jogok terjesztéséért. Széleskörű politikai konszenzus alakult ki ezen alapértékek körül. A válság idején a bizalmi válság idején az értékek képezik azt az alap vívmányt, amelyre alapozhatunk. Az európai állampolgárok joggal lehetnek büszkék arra, hogy egy olyan Európai Unió tagjai, ahol tiszteletben tartják az értékeket. Azonban az értékek nem vákumos térben ö, léteznek, parlamenti munka, jogalkotási munka formájában öltenek testet, és így hatnak az állampolgárok életére. Amikor az egyenjogóságról kommunikálunk, akkor nem általános terminusként használjuk ezt, hanem felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyenjogósághoz kapcsolódó jogszabályok milyen szerepet játszanak. Ha megengedik, felhívást intéznék mindannyiunkhoz, akik az európai állampolgárokat képviseljük. Úgy gondolom, hogy jobban hallgatnunk kellene az állampolgárok véleményére. Szeretném önöknek elmondani, az Euróbarométer legújabb felmérése eh, szerint az Európai Parlament által megvédendő kiemelt értékek a következők. Emberi jogok védelme, aztán egyenlőség nők és férfiak között, szólásszabadság, szolidaritás az európa tagállamok között, szolidaritás Európa és a szegény országok között, és ezt követi a párbeszéd a vallások és kultúrák között, kisebbségek védelme, halálbüntetés eltörlés a világon mindenütt. Nagyon jó, ha következetesek és hatékonyak lennénk ezen kiemelt értékek védelmében. Ha így járunk el, ez világos üzenetet közvetít a polgárok számára arról, hogy meghallgatjuk őket. Ha megengedik, még egyszer gratulálni szeretnék Angelili alelnök asszonynak ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm a figyelmüket, és biztos vagyok abban, hogy ott már Kárász kollégám kiegészíti azt a képet, amelyet felvázoltam, arról szól, hogy hogyan segítheti a kommunikáció az egyenjogúság ügyét. Köszönöm. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Először is, először is, tehát meg szeretném köszönni Angelini asszonynak és a bizottság elnökének, Gustafsson úrnak, hogy kezdeményezték ennek az ülésnek a létrehozását. Folyamatosan szembesülünk azzal, hogy mi mindent lehetne tenni ebben a területen ezen a területen. Az Európai Parlament elkötelezett eh, az alapvető emberi jogok mellett, és azt is alá tudom húzni, hogyha van egy olyan szervezet, amelyet közvetlenül a polgárok választanak, akkor nem csak az a feladatunk, hogy meghallgassuk a polgárok akaratát, hangját, hanem cselekednünk is kell, a polgárok igényei és szükségletei ismeretében. Funkciónk tehát a cselekvés, nem csak az értelmezés, az elemzés. Különösen most a gazdasági és pénzügyi válság és hitelválság idején, politikai hitelválság idején felmerül a kérdés, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az értékek kerüljenek újra a középpontba, és ne pusztán a gazdasági szükségszerűségek. A két dolog nem zárja ki egymást. Hitünk szerint válság idején az a helyes eljárás, hogyha elgondolkodunk értékeinken, először is azért, mert ez visszavisz minket a gyökerekhez, másodszorban pedig azért, mert Pont válság idején van szükség értékekre. Ilyenkor kérdőjeleződnek meg az értékek. Az Európai Parlament négy kommunikációs kampányt is finanszíroz ebben a pillanatban, ahol az alapértékek szerepelnek. A nemek közötti egyenlőség, a kulturális sokféleség, az emberi jogok, és a polgárság, a polgárok, polgári viselkedés kérdései. Ezek azok az értékek, amelyeket a parlament hivatalosan is támogat. Egyrészt azáltal, hogy eseményeket szervez, ahol mindig állást foglal az alapvető emberi jogok mellett. De attól még, hogy vannak értékeink, elveink, attól még kialakulhat egy vákum, mert az Európai Parlament nem ér el minden választót személyesen. Ezért helyi hálózatokra is szükség van, ezeket támogatjuk, a multiplikátorokat önök köréből, akik nemzeti parlamenti képviselők többek között. A Lisszaboni szerződés rámutat az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek közötti együttműködés szükségességére, lehetővé teszi ezt, és alapvetőnek ismeri el azt. Ugyanakkor nagyon sok olyan terület van, ahol még mindig egyeztetés nélkül párhuzamosan ö, működünk, és nem összefogásban. A nemzeti parlamentek képviselői és az európai parlamenti képviselők, a tagállamok képviselői és a Európai Parlament információs irodái mind kell, hogy tegyenek valamit a jobb együttműködésért. Ma az Európai Parlament információs irodái azok a helyek, platformok, ahol minden információ beszerezhető, és ahol a nemzeti parlamentek tagjai is tájékozódhattak, mielőtt a, a választóikkal találkoznak. Azt hiszem, valamennyi információs ponttal szükség lenne egy tegnapi maihoz hasonló ö, sajtóvitára, illetve parlamenti vitára. Történtek már európai szinten kezdeményezések annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség, és az emberül is főleg a vezetői posztok női betöltése területén eredmény szülessen. A parlament támogatja a női kvótákat, amelyek révén gyorsan lehetne növelni a felügyelőbizottságok, igazgatótanácsok és képviselőtestületek nő arányát. It's not reflected in the figures for leading position. Ö, tehát tulajdonképpen a nők predestináltak arra, hogy vezető posztokon dolgozzanak, és éppen ezért a parlament a jövőben is azon lesz, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdését napirenden tartsa, és ha szükséges, akár kvótákat is elfogadjunk, amennyiben kompetenciánkban áll. Az eddig elért esélyegyenlőségi eredmények nagyon különbözőek tagállamról tagállamra. Most hallottunk néhány példát, és már is láttunk bőven különbséget a tagállamok között. Mi, mint közszereplők azonban nem csak azzal foglalkozunk, hogy mindent leszabályozzunk, hanem magunknak is ö, szerepmodell szerepünk van, tehát élen kell járnunk példamutatással. Idéznék néhány én, számot én is arról, hogy a nők részvétele a politikában jelenleg milyen, és mutatják, hogy mennyi javítani való lenne még. Az Európai Parlamentben, a kolléganő is ezt elmondta, 65%-a a képviselőhelyeknek férfiaké. Vagyis 35% a nőké. Tagállami szinten ennél még rosszabb a helyzet. 75%-a a nemzeti parlamenteknek összességében férfi, és összességében csak 25% nő. Nincs egyetlen olyan európai parlament sem, ahol többen lennének a nők, mint a férfiak. Most pedig visszatérnék egy ponthoz, amelyet Podimata alelnök vetett föl. Az Európai Unióban átlagban 70,5%-át keresik a férfiaknak az azonos állásokban. Férfiak keresetének. Az Eurobarométer, amely a 2012-es nőnapon végezte el ezt a felmérést, azt állítja, hogy 21 tagállamban megvan ez az úgynevezett pay gap, a fizetéskülönbség, és a polgárok, ha azt követelik, hogy egyenlőség legyen férfiak és nők között, akkor kinek a feladata, ha nem a miénk, a mi parlamentünknek és az önök parlamentjének, hogy jó példával járjunk elől. Németül folytatnám. Én egy eh, szociális NGO, társadalmi NGO elnöke is vagyok egészségügyi területen. És pontosan tudatában vagyok annak, hogy a társadalmainkban és azok között milyen különbségek vannak. A múltban a nőknek a gyermeknevelés miatt hatalmas hátrányuk számazott eh, a munkaerőpiacon ebből. Most megváltozott a család, a demográfiai fejlődés újra nagy nyomást terhet jelent a nőknek, mert egyszerre kell a gyerekeikkel foglalkozniuk, és az idős szülőkkel is. Továbbra is kemény dilemma az, hogy miért a nőnek kell a többi generációt elsősorban ellátnia, segítenie. Ez egy óriási társadalmi kihívás. Ha a napi jogalkotás során, amikor arról beszélünk, hogy a munkahelyet és a családot össze kell tudni egyeztetni, ha ö, nem támogatjuk, tehát intézkedésekkel, jogszabályokkal, ö, szociális és nyugdíjszabályokkal a nőket, akkor újra teremtjük saját életünk során azt a helyzetet, amely korábban is érvényesült, hogy a nőkre háromszoros, négyszeres társadalmi teher nehezedik, és amelyet apró egyedi intézkedésekkel lehetetlen orvosolni. Ez elsősorban tagállami jogalkotási feladat, de közösségi, európai közösségi feladat is, mert a tudatformálás, a probléma felvetés, a stratégiák felvázolása és a tagállamok összefogása, együttműködése, kényszerítésre a szociális és foglalkoztatási ágazatban a mi feladatunk. Tehát óriási a feladat, egyre több a kihívás, és nem kevesebb, noha néhány lépést már tettünk ezen az úton, történelmi értelemben, de a jövőben sem fogunk unatkozni, és örülök annak, hogy az Európai Parlament Nőjogi Bizottságát férfi vezeti, aki példaértékű hozzáállást testesít meg ezen a téren. Köszönöm. Quindi abbiamo bisogno di una egyfajta jogalkotási forradalomra van szükség, konkrét eszközökre, szolgáltatásokra, munkaügyi rugalmasságra, de mentalitásbeli változásra is szükség van. Egyetlen dolgo, dologot szeretnék csak mondani, reagálva arra, amit Karasz úr mondott. A nőkkel kapcsolatban csak nem mindig elmondhatjuk, hogy rájuk nehezedik a család fenntartása, vagy a család súlya. Ugye, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban dolgozom, sokszor ugye én elnöklök a, az üléseken, a családért nem tehetek semmit, ezért sokszor üzenetet küldök, vagy SMS-t küldök a, a küldenek nekem a családomtól, tehát konkrét problémával megkeresnek, SMS vagy ez és ez a baj, és akkor én SMS-en válaszolok. Tehát gyakorlati problémákat is így lehet megoldani. Hogyha nincs mentálitásbeli változás, akkor nem lehet ezt megoldani. Hát én ugye alelnöke vagyok az Európai Parlamentnek, mégis felelős vagyok egy családért, gyakorlati kérdésekre is kell tudni választani ilyen körülmények között is. Alesrovska asszony következik. Berza. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani, nagyon örülök ennek a témának, mert a kommunikáció a mai világban valóban az egyik legfontosabb eszköz, amelynek segítségével az egész világban össze lehessen hozni egymással a társadalmakat. Nagyon könnyű ezt megfigyelni, hogy a kommunikáció több szinten jobban működik. Amikor például a politikusokról, képviselőkről van szó, a választásoknál. Gyakran ez a kommunikáció a kampány idején más az információ nőkről, Más a férfiakról, más a kommunikáció a nőkről, más a férfiakról. A nők általában a részletekről, problémákról beszélnek a nők, mint a férfiak. De ennyiben marad. A nőnek az a feladata, hogy megoldja a problémákat, meghallgassa mások problémáit, Sokszor nagyon nehéz problémákra van szó, nem is népszerű kérdésekről. Nem annyira média, médiának kedvező, vagy nem eléggé szenzációra kihegyezett témákról van szó. Az ilyen, a média számára érdekes téma van a férfiakhoz kerül. A férfiak mutatják be ezeket az érdekesebb, mediatívabb témákat. Aztán a sajtó ban találjuk meg ezeket a Facebookon, a férfiak jobban kidomborítják ezeket az érdekes témákat. És hát eh, egyszerűbb megfigyelni azt is, hogy milyen hatása van a kommunikációnak a társadalomra. Ott a médiának nagy a jelentősége. Kiváltképpen a kereskedelmi médiának, amely valóban az aktuális élet kérdésével foglalkozik. Nagyon egyszerű megállapítani azt, hogy nagyon gyakran a média kommunikációjában a férfiakat vonja be inkább. Különböző műsorok vannak, lengyel tévében, de nyilván csak, nem csak a lengyel tévében, másod is, ahol szinte nincs is meghívott nő hanem nem akarnák a nők véleményét meghallgatni, és azért ez eléggé nyugtalanító. A férfiak nagyon jól el vannak egymással, elbeszélgetnek, és a nézők valami mást várnának, főleg a női nézők. Ugyanaz az ember kapja meg a szót mindig, hát ki se lehet már ezt bírni ami a vitafórumokat illeti, ott is csak férfiak ülnek a politikai vitafórumoknál. Ezeknél a, a kérdéseknél legyen szó tévéről, vagy különböző rendezvényekről, ott van egy bizonyos kvótát vesznek figyelembe. A ugyanúgy kellene nőket és férfiakat meghívni, vagy megszólaltatni az ilyen programoknál, műsoroknál. Megfelelő százalék betartandó. Például 30% nők, 70% férfiak. Ezzel a kvótával hm, véget is ér a történet. A 30%-os női részvétel Hát jó lenne, ha ezen túl a nők pozícióját, álláspontját figyelembe vennék. Amúgy is kisebbségben vannak a nők, de világosabban kellene az elosztásról gondoskodni. És a kevés nőt jobban kellene, még nagyobb figyelemmel kellene meghallgatni. Azt hiszem, így lehetne a házi feladatunkat elvégezni. Nőként mindig is kiemelt szerepünk van, a férfiakkal szemben bizonyítania kell a nőnek. De a nőknek többször volt abban részük, hogy van, hogy néha a nőknek van jobb elképzelésük, vagy érdekesebb álláspontjuk, tehát nem hallgatják meg őket. Ugyanolyan fontos a parlament munkájában, az egyes parlamentek munkájában, hogy az egyenjogúság valóban tükröződik a sajtóban. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm. Quintanilla képviselő következik. Buenos días, soy... Jó napot kívánok! Carmen Quintanilla vagyok. A Spanyol Képviselőház Egyenlőségi Bizottságának vagyok elnöke. Örülök annak, hogy megrendezték ezt az eseményt, és a szenátus, a spanyol szenátus egyenlőségi bizottságának elnökesítő mellettem. Szeretnék gratulálni önöknek, egyrészt azért, hogy megrendezték ezt a mai vitát, hogy sor kerülhetett erre a mai napra. Beszélünk arról, legyenek kvóta, vagy nem legyenek kvóta, ahol egy nagyon komoly kihívásról beszélünk, a nők életében vajon valóság-e az egyenlőség, avagy még mindig utópia-e. Azt hiszem ez a mai vita lényege. Különböző közösségi irányelvek, a pekingi nemzetközi női konferencia, női jogi konferencia, az Európa Tanács és az ENSZ ajánlásai. Most ezek mind foglalkoznak az egyenlőséggel, mint a nők jogával. Ebből kiindulván azt hiszem, hogy azt kéne elemeznünk, hogy mit tettünk eddig, hol állunk, és merre szeretnénk eljutni. Nagyon súlyos gondokról volt szó, olyan gondokról, amelyek a nők életét sújtják. Besz- de még beszélnünk kell arról, hogy nem egyelő a bérezés, hogy, hogy nincs, hogy a nők nincsenek jelen megfelelő mennyiségben a, a döntéshozó pozíciókban, hogy még mindig létezik a nemek közötti erőszak, és hogy egyfajta egyenlőtlenség uralkodik el az az Európa, a világban, illetve az Európai Unióban. Mit a szerepünk? Azt hiszem, hogy két szinten kell ezt a vitát lefolytatni. Egyrészt ott vannak a nők és a különböző sajtóorganumok. A második a második ilyen szempont pedig a nők a politikai életben, a, a döntéshozatali, döntéshozatalban. Nos, a kommunikációban, a sajtóban nem, a nők egész egyszerűen nincsenek ott a döntéshozatalban. Amikor a nők sajtókonferenciát tartanak, akkor a nőknek kell megtenni mindent azért, hogy legyen visszhangja annak, amit mondanak a különböző sajtóorgánumokban. Nagyon fontos az, hogy a parlamenti képviselők, a szenátorok, az összes európai parlamentben, az összes európai tagállamban tartsanak olyan sajtókonferenciákat, amely a nők sorsáról, a nők életéről szól. Arról, hogy a parlamentnek milyen jogszabályokat hoznak, és hogy ezek a jogszabályok hogyan változtatják meg a nők életét. Spanyolországban így járunk el. azon női képviselők, akik az egyenlőségi szakbizottságban dolgoznak, a parlamentben és a szenátusban, ez a képviselőházban és a, a szenátusban, kiállunk a sajtó elé. Amikor a nem egyenlő bérbezés, bérezésről van szó, akkor szervezünk egy sajtókonferenciát. Amikor arról beszélünk, hogy hogy lehet összeegyeztetni a, a munkát, a családi életet, akkor is megtesszük ezt. Illetve ha arról beszélünk, hogy a nők nincsenek ott a döntéshozatalban, mert inkább az anyaságot választják, akkor is tartunk sajtótájékoztatót. Vagy hogy a nők nincsenek jelen ö, olyan nagy lendülettel a politikai életben, mint a férfiak, akkor is megtesszük ezt. Angelil is említette, egyrészt egyrészt az Európai Parlament plenáris ülését kell elnökölnie, másrészt a fia problémáját kell megoszt, megoldania. A döntéshozatalban tehát a nők még nincsenek ott megfelelő súlyjal. Azt hiszem, hogy mindent meg kell, meg kell tenni azért, és itt egyetértek Gustafsson úrral, azért, hogy a gazdasági válságot ne használjuk fel ürügyként. A gazdasági válságnak nem lehet az az eredmény, hogy a nők helyzetét még tovább rontja. Azt hiszem, hogy a nőkre sokkal jobban oda kell figyelni a kommunikációs ö, csatornákon, a nőket kell előtérbe helyezni, hiszen alternatívákat kell találni, a nőknek kell vezető szerepet játszani, hiszen nagyon sok országban ö, nehézségeket, komoly-komoly nehézségeket jelent ez a válság. Még egy fontos dolog. Ebéd után a nők politikában betöltött szerepéről lesz szó. Azt hiszem, hogy el kell majd mennem, mert délután 7 órakor az Európa Tanácsban kell jelen lennem. Ott kell egy előadást adnom a nők és a szabadság kérdéséről. 1995-ben tartották Pekingben a negyedik női jogi konferenciát, és az azt hiszem mérföldkő volt. 95-ben a világban a világ, a világ parlamentjeiben csak 11% volt a női képviselők aránya. Mára 18%-ra nőtt ez az arány. Csak 7% tehát a különbség. 95-től mostanáig. Spanyolországban, a hazámban sokat tettünk ezért. A képviselőnők a képviselőházban és a szenátusban is nagyon nagy számban vagyunk jelen, a kongresszusban 43%-ban, az autonóm régiók parlamentjeiben többségben is lehetnek akár a nők bizonyos régiókban. Kérdés, hogy a vállalatok irányító, irányító tanácsában részt vesznek-e a nők? Ott vannak-e a vállalkozói világban a nők? Nos, Spanyolországban a vállak 70%-ában <coughs> csak 11% a női tagok aránya az igazgató tanácsban. A diplomások 60%-a Spanyolországban nő. a döntéshozatali pozíciókban 8%-ban vannak ellen a nők. Elnöki pozíciókban 5%-ban vannak jelen a nők. Akkor miről beszélünk? Mi itt az egyenlőség? Mi ez itt? Egyenlőtlenség. A nők még mindig nem, ér, nem jutnak el a magas pozíciókba, vezető pozíciókba, azért, mert választaniuk kell a magánéletük és a szakmai előhaladásuk között. Azt hiszem, hogyha valóban érdem alapján történnének a változások a munkavilágában, akkor a nőknek is helye lenne. Van egy spanyol jogszabály, amelynek az a célja, hogy ha hatályba lép, hogy az igazgató tanácsokban is egyre nagyobb legyen a nők súlya. Beszéljünk erről, nézzük meg, hogy az Európai Parlament hogyan ösztönözheti arra a tagállamokat, hogy önkéntesen vagy díjak, valamilyen más ösztönző módszerek segítségével a tagállamok ezt a politikát sajátítsák el, hogyan nők sikeresen le tudják dönteni az egyenlőtlenség korlátait, és hogy a vállalati szektorban ők is el tudjanak látni magas pozíciókat, döntéshozatalban részt vegyenek. Azt gondolom, hogy nem csak az Európai Uniót tudná vezetni egy nő, hanem a nemzetközi közösséget is. Ma még mindig egyenlőtlenségre van szó az Amsterdami szerződés, a Lisszaboni szerződés, a Római szerződés után vagyunk, illetve a különböző nemzetközi konferenciák után vagyunk, de még mindig létezik az egyenlőtlenség. Egyébként a spanyol kormányban is van egy képviselője az egyenlőségnek, tehát mindenképpen szót kell erről is ejteni. Jó lenne, hogyha férfiak és nők is foglalkoznának ezzel, össze kell fognunk, és még nagyon sok munkánk van, úgyhogy fogjunk össze, és működjünk együtt. Köszönöm. Grazie. E, ci sono... Köszönöm. Még négyen jelentkeztek, de négy perc múlva lejár az időnk. Kérjük a tolmácsokat, hogy kicsit, kicsit túlórázzanak. A hozzászólókat pedig arra kérem, hogy röviden fogalmazzanak, Egyébként pedig úgy is találkozunk még délután. Megadom a szót Schaff úrnak. Ja, ö... Köszönöm szépen szót. Jean-Paul Schaffnak hívnak. Vala. Én itt most férfiként röviden szóra jelentkeztem Luxemburgban a ifjúsági, családi, esélygyönősségi parlamenti bizottság tagja vagyok. Nagyon sok nő szeretne szerintem jobb karriert, szerintem, hogy itt körbenézünk ma, ez is bizonyíték. Tehát igenis vannak nők, akik szívesen, lelkesen vállalnának posztokat, de inkább az derül ki, hogy összeegyeztethetetlen amíg társadalmilag a család és a munkahely. És ma eszembe jutott egy saját gondolat, hogy nem lenne értelmes egy olyan program létrehozása, amelynek a célcsoportja nem a nők, hanem a férfiak köre. Hogy a család és munkahely problémáját a férfiak tudomására hozzuk, akik nem teljesen ártatlanok ebben a témában, és akik miatt részben nehezedik ennyiféle teher a nőkre. Tehát a férfiak tudatformálására lenne szükség, ösztönzésére arra, hogy a nőknek, a saját feleségüknek több teret adjanak, karrierambícióikat támogassák, és több felelősséget vállaljanak a családi, a szociális feladatok területén. Tehát ez tényleg egy kommunikációs mellett egy valódi érték dilemma is, és szerintem a férfiakat kéne megszírozni a programmal. Grazie, onorevole Lulling. Lulling, azt következik. Madame la Présidente. Elnök asszony, nagyon röviden el kell mondjam, hogy örülök. 40-50 éve vagyok politikus, és állok ki az egyenjogúságok, a nők, férfiak jogai mellett, ugyanazok a panaszok hangzanak el. Azt kell mondjam, 40-50 éve. Azt kell mondjam tehát, hogy vannak bizonyos következmények, amelyek eh, nyitott kapukra, ajtókra találnak, ami az európai jogalkotást illeti. Hihetetlen arzenálja van az európai jogalkotásoknak. 75 óta foglalkozunk az egyenjogossággal, az egyenlő bánásmóddal, nők és az egyenjogossággal. Ezek nagyon jó irányelvek, de ezeket alkalmazni kellene a tagállamokban. Tudom, hogy az FEM szakbizottság ebben a parlamentben állandóan azt követeli, hogy reformokat vezessenek be, de azt kell mondjam, ha a reformokat akkor vezették volna be, amikor nem voltunk ennyien. Ezek nagyon jó jogszabályok voltak, de kérem szépen alkalmazni kell őket. Nem tudom, hogy megkérdőjelezzük -e ezeket az irányelveket. Hogy 27-en nem tudom, hogy valóban tudunk-e olyan jobb jogszabályokat hozni, mint annak idején 15-en. Én vagyok a bizonyítéka, élő bizonyíték annak, hogy azt hiszem alkalmazni kell, hát most ami a fizetések közötti különbséget illeti, nők és férfiak közötti fizetési különbségeket, most az átlag nem mond semmit. Vannak olyan férfiak, akik ugyanazt a munkát végzik, amit más férfiak mégis kevesebbet kapnak. A magánszektorban az én országomban egy buszsofőr kevesebbet keres, mint a köz vagy nyilvános cég által üzem, ö, foglalkoztatott sofőr. Most ami a nőket illeti, a, tehát az az asszonyok úgy érzi, hogy diszkriminációt követnek el ellene a cégében, kérem szépen, akkor tegyen valamit érte. Hát én néhány ilyen folyamatot elindítottam, amelynek a végén mi vagyunk a nyertesek. Több száz millió front fizette ki a 60-as, 70-es években a luxemburgi nőknek, a közszférában dolgozó nőknek, mert diszkriminációt követtük el velük bennük, például a, a főnek járó jutatások a kapcsolatban. A, egy adott kerületben, egy kis mm, önkormányzatban nők mellett álltam ki, akik kevesebbet kaptak, mint a férfiak, aztán ezek a nők örömüket pesgővel fejezték ki, és megköszönték nekem. De kérem szépen, nagyon jók ezek az irányelvek, de alkalmazni kell őket. Önöknek a tagállamokban kell követelni. Nem a jogszabályt kell megreformálni, nem az európai jogszabályokat kell megreformálni. Ha nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy van jó jogszabály európai szinten, valóban ezek már megszülettek például a egyéni vállalkozók esetében is. Sosem mondják azt, kérem szépen, hogy nincs semmi, hogy újra kell felvedezni a spanyol Szerintem nem. Európai jogalkotás szempontjából az egyenlő bánásmód, egyenjogúság, ott vannak a törvények, hogy csak alkalmaztatni kellene őket. Grazie. Eh, Köszönjük. Még ketten vannak a listán, de én Tum képviselőt és Amanatidu képviselőt felkérném arra, hogy ha lehet, akkor később szóljanak hozzá. Most pedig Podimanta és Karasz alelnökök felé fordulok kérdezem, hogy kívánnak-e záró megjegyzéseket tenni. Előre is köszönöm a tolmácsoknak a türelmüket, és Kozmidú főigazgató asszonynak, aki felelős a tolmácsolásért és fordításért. Megköszönöm, hogy segítette az esemény megrendezését. Thank you very much. Grazie, Roberta. Uh, I'll, I'll just say a few words in my mother language. Uh, um. fogok szólni, Nem alelnökként szólok, kommunikációs alelnökként, hanem az Európai Parlament tagjaként, női tagjaként. Nagyon érdekes uh, a mai vita alakulása. A következő <coughs> szeretném mondani. Megnyilatkoztunk, szóltunk az eljárásokról, arról, hogy európai szinten mit lehet elérni, a nők részvételét illetően, a politikai életben való részvételét illetően, parlamenti képviseletben, és helyesen utaltak arra a különböző kollégák és kolléganők, hogy itt világosá válik egy átlag az átlagnak azonban a valósághoz az egyes tagállamokban sokszor nem nagyon van köze. A valóság az, hogy az ilyen témáknál, a nemek között egyenjogúság témájánál hatalmas különbségek vannak. Hatalmas szakadék tátong. 75%-a a nők részvétel, a férjek részvétele a parlamentnek, 25% a nőké. Néhány tagállamban az a helyzet, hogy 50-60 százalék a férfiak aránya, nők aránya, 40 százalék a férfiak aránya. Persze kevés ilyen tagállam van, más országokban egész más a helyzet. Távolról sem közelíti meg a 75-25 százalékos arányt sem. Kerez alelnök úr helyesen utalt arra, hogy milyen kihatása van a demográfiai változásoknak az Európai Unióra. A spanyol, görög kollégák, de az alelnök asszony, Angelili asszony is utalta válság hatására. A válság egyenjogúságra tett hatására. Az egyik ilyen hatás, az a nagy veszély, hogy ez a szakadék, amelyről beszéltem, ezek a nagy különbségek az egyes tagállamok között, az egyenjogúságnál, hogy ez a szakadék még inkább szét válik a válság miatt, még inkább szélesebb lesz a szakadék már mint. Éppen azért, mert mert az európai szociális modell és a drasztikus csökkentések sok országban, nem csak egy vagy kettő országban, sok országban a szociálpolitikai mm, megszorító intézkedések közvetlen hatással vannak arra, hogy milyen lehetőségek van a nőknek. Nem csak a politikában, a nők lehetőségei, a vállalkozásokban. Itt nagyon sok hatás van. Nem is akarom ezeket mind felsorolni. Ez egy megjegyzés négy közül. Az egyik probléma, amelyel szembenézünk, amelyel ma is szembenézünk Európában, amikor a válságból megpróbálunk kilábalni, hát az az, hogy a nemzeti nemzetközpontú perspektíva, a szétforgácsolódott, igen, eltérő nézetek, azok a férfiak és nők, akik nagyra értékelik az egyenjogúságot, itt ugye ebben a teremben sokan vagyunk, de a teremben kívül is sokan megértéssel vannak. Tehát nekünk össze kell tartanunk, együttesen kell fellépnünk annak érdekében, hogy hálózatot építsünk európai szinten hogy egymás között valóban egyezkedni tudjunk, egyeztetni tudjunk. A szociális törvények területén, ahogy Luling asszony is említette, hogy valóban a gyakorlatban európai kultúrát eh, tudjunk az egyenjogosággal kapcsolatban <coughs> mutatni. Ezt más szakpolitikai területeken is megtettük az agrár ágazatban például. Ugye ott van a bizonyos health check az agrár ágazatban. Nem lehetne esetleg az egyenjogúságnál is egy ilyen health checket végig ö, csinálni? Ha sikerülne az előfeltételeket megteremteni egy ilyen európai együttműködésre, koordinációra, ellenőrzésre és utóellenőrzésre, arra vonatkozóan, hogy mi történt az egyes tagállamok szintjén, akkor azt hiszem valóban fontos lépést teszünk a helyes irányba. Köszönöm. Es sollte zwar bei dieser Veranstaltung nicht ein Mann das letzte Wort haben. Nem helyén való, hogy egy ilyen ülésen pont egy férfi kapja meg a zárszó jogát, de ö, hát engedjék meg mégis. Ich glaube, das ist das Wichtigste. A legfontosabb véleményem szerint az, hogy a társadalomban a szülők, mindkét szülő egyformán foglalkozzon a gyerekkel, egyformán felelősséget érezzen érte. Elfogadhatatlan, hogy hogyha egy gyerek kapcsán fölhívják az embert, akkor az bosszusságként élje meg, és ne érdemben válaszoljon a hívásra. A gyerekhez kötődő érték, társadalmi értékek kérdését veti föl a mai vita. Hogy bosszúságnak tekintjük a gyereket, vagy pedig valamilyen gazdagság forrásának. Aztán a politikában, a médiában is hazámban azt látom, hogy fontos, hogy a párt politikai kiegyensúlyozottság mellett az nemek közötti egyensúlyra is nagyobb hangsúlyt herezzenek. Mert sokkal inkább arról van szó, hogy mely pártoknak van befolyása a médiára, és sokkal kevésbé a tartalmakról, illetve arról, hogy a tartalmak és a nemek egyensúlya megvalósul-e. És ez nem csak a média hibája, hiszen a polgárok választják a képviselőiket, és azok a a média vezetőket. A pártok sokkal érzékenyebbek, miközben ő, ők maguk sem eléggé érzékenyek a nemek közötti különbségre, arra, hogyha pártpolitikailag nem nincs egyensúlyban egy műsor. Tehát jobban meg kell néznünk, hogy ki kit képvisel itt. Mert a médiumokban sugárzott értékkép túlmutat azon, hogy milyen a médiatanások párt összetétele. Végül pedig, ugye az Európai Unióban van egy diszkriminációs tilalom. De a diszkrimináció tilalma nem érvényesül egyformán minden területen pedig nyugodtan lehetne rá hivatkozni. Sajnos a köztudatban ez nincsen benne, hogy van egy ilyen lehetőség. Nincs kommunikáció a polgárok között arról, hogy mi az oka a különbségeknek, és mit lehet tenni velük. A jogalkotás hiába agotja meg a szabályokat, hogyha a végrehajtás területén nem érzékenyek a polgárok. És itt nem csak pusztán százalékos arányokról kell beszélni, hogy a nőknek mekkora az aránya bizonyos posztokon, hanem általában véve sokkal inkább a gyökerek, a problémák, az okok hátteréről, és itt kéne megragadni a problémát a társadalmi köztudatban, a társadalmi értékek területén, mert csak ha ezen a szinten tudunk intézkedéseket hozni, akkor érünk el hatást. Köszönöm, hogy lelkesen eljöttek. Az Európai Parlament mindenképpen élen kíván járni ebben a témában. Alapvető feladatunknak tekintjük az emberi jogok érvényesítését. Köszönöm, hogy eljöttek. Most pedig jó étvágyat kívánok. Grazie all'onor. Köszönjük, Podimata asszony, köszönjük, Karasz úr megköszönjük, hogy elkötelezték magukat, hogy a jövőben is kommunikálni fogják a nők jogait, illetve hogy elérjük a nemek közötti egyenlőség célját. 14-15-kor találkozunk, most pedig ugye van egy kis löncs, ebédelünk. A négyes szalomban, ugye? Köszönöm.